from the main building, therefore I megkezdjük a mai ülést, de mivel messze vagyunk a főépülettől, ezért úgy gondolom, még sokan úton vannak. És akkor németül folytatom a mai ülést. Kérdezném, hogy van-e ellenvetés a napirendünk szemben nincsen, akkor ezt elfogadtuk. A legutóbbi két ülésünk jegyzőkönyve megtalálható önök előtt, ezzel felizgathatják magat és akkor közelhetik a problémát, és akkor módosíthatjuk, de hát abból indulok ki, hogy ezre nem lesz szükség. Aztán vannak olyan nyelvek, amelyekre ma nincsen tolmácsolás, ma például a szlovén tolmácsolás nem hallgathatnak, de mindenki más, aki jelen van, hallgathat majd tolmácsolás hollandul lehet majd beszélni, de holland tolmácsok nincsenek a teremben. Van a titkárságon egy munkatársunk, Málgorgszata Sáncsak, kolléganőnket szeretném üdvözölni. Kérem álljon fel, hogy mindenki más is megismerhesse. Ugye a Nőjogi Bizottságból érkezett hozzánk, mondtam már, hogy nálunk ö, több szeretettel és kultúrával közelítjük meg a dolgokat, a férfiakat is hagyjuk élni, és csak az ügy érdekében folytatunk velük vitát. Tehát ez egy kis szemtelen megjegyzési részemről, de hát kedvelem én a nőjogi bizottságot, ahogyan te is, Petra, úgy gondolom. Ma délelőtt van egy kis problémám, 10 óra körül egy másik bizottságülésére kell elmennem, de aztán visszatérek, Fontán a kolléga addigra itt lesz, és majd ő fog engem helyettesíteni. Az elmúlt hetekben a legutóbbi ülésünk óta több háromoldalú párbeszédre sor került. A Yes Europe, vagy az Erasmus for All, bárminek is nevezzük ezt a programot. Erről volt szó elmúlt hétfőn, a harmadik triológusra került sor ezzel kapcsolatban. Aztán március 11-én, március 19-én és sor került még tovább megbeszélésekre tegnap volt, tehát az utolsó, Aztán két Másik is még előttünk áll az ifjúsággal kapcsolatos program, illetve a szakképzési program. Hát én most már nem fogom ezt felolvasni, ezt a szöveget, csak szabadon mondom el, hogy három, három oldalú megbeszélésre került sor, technikai kérdések a szakképzések kapcsolatban, aztán a sport és az ifjúság program került napirendre. Az elnökség nagyon készséges volt és segítőkész, tehát úgy tűnik, hogy elég jó a kiindulási alap. Neveldalova, Aston Bersa, és Belenan Petú kolléga, illetve Clarking kolléga időnként, vagy akár mindegyik triológuson is részt vettek, megbeszéltük az általános célkitűzéseket a szakképzési fejezettel, aztán a, a sport és az ifjúság fejezettel is foglalkoztunk, és nagyon sok területen uh, azt kell, hogy mondjuk, hogy sikerült közelíteni az álláspontokat, mert a tanács nagyon józanul közelítette meg a dolgokat. Időnként ez igaz volt a bizottságra is. Például a képzés, oktatás és sport tekintetében a mobilitás és az együttműködés kérdésében már majdnem teljesen mértékben megegyeztünk, tehát most már csak ilyen rész kérdéseket kell majd tisztáznunk, de Igazából az a lényeg, hogy következetesek tudjunk lenni az egész szövegben, ezért még félretettünk néhány kérdést, mert hogy a még később megbeszélendő programokban is hasonlóan akarunk például a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében fogalmazni, tehát szeretnénk majd ezt következetesen alkalmazni a szövegben, de eddig nagyon konstruktív volt az együttműködés, nem beszéltünk eddig a különböző diákhitelekről a masterképzések során, mert itt a tanács még nem jutott megállapodás, hogy akarja ezt, vagy milyen módon akarja ezt megvalósítani. Ezért azt gondolom, hogy a mi javaslataink már mi a javaslatunk, már közelítettünk a tanács álláspontjához, de majd a jövőben ezt még újra megvitatjuk. Aztán van még egy probléma, amelyet nem tudtunk megoldani, ezek az elnevezések, a brandek nevei, de az a benyomásom, hogy, hogy itt nem fognak akadályokat gördíteni az utunkba. Éppen ezért úgy gondolom, hogy optimisták lehetünk. Jövő hétfőn akartunk még egy megbeszélést, de ezt elhalasztottuk, mert a tanácsi mandátum csak március végére lesz meg, tehát akkor majd valószínűleg áprilisban, azt hiszem április 8-án tudjuk majd folytatni ezeket a tárgyalásokat. Tehát összességében három oldalon megbeszélés jól halad. A Creative Europe esetében február 28-án ültünk először össze, ott először még csak megszagláztuk egymást, még a tanács nem rendelkezett tárgyási mandátummal. Tehát ott voltunk, eszmét cseréltünk, de az ír elnökség csak március 6-án kapta meg a felhatalmazást, tehát holnap reggel kerül sor az első három oldalú megbeszélésre. Ezzel kapcsolatban a programstruktúra, logók, célok, definíciók, illetve a megfigyelő központ szerepe, és a Creative Desknek a kérdése is fel fog erülni, hiszen ezt is az egyes tagállamok másképpen közelítik meg. Aztán van a nagy vagy kevésbé nagy problémája a Europe for Citizens, a polgárok Európája kérdésében kezdettől fogva újra felmerült a probléma, hogy tulajdonképpen itt társjogalkotóként kellene szerepelnünk, de hát ez nem történt meg. Hát akkor úgy döntöttünk, hogy úgy teszünk, mint a társjogalkotási folyamatról lenne, és megpróbálunk minden kívánságunknak érvényt juttatni a tanácsnál meglepő módon, és hát minden előzetes figyelmeztetés ellenére a tanács és a bizottság nagyon hajlandónak mutatkoztak arra, hogy közelítsenek az álláspontokhoz. Kezdetben ugyan nem, de miután Takula úrral beszéltem, meghívtam őt az irodámba, te anélkül, hogy pesgővel kellett volna kínálnom, mégiscsak sikerült elérnünk néhány dolgot. Amellett, amit már elfogadtunk, még további módosításokat sikerült eszközölnünk, és a koreperrel még itt próbálunk egy-két módosítást tisztázni, de ha a koreper ezt elfogadja, akkor újra össze kell ülnünk, és át kell gondolnunk, hogy mit akarunk a továbbiakban tenni. Akkor ragaszkodunk-e a jogos jogainkhoz, vagy pedig felhasználóbarátok leszünk, és a fogyasztók érdekében esetleg elfogadjuk a helyzetet. Ezt majd még egyszer meg fogjuk vitatni. Tehát úgy néz ki, hogy minden jól halad, és köszönetet is szeretnék mondani azoknak a kollégáknak, akik mindig ott vannak, az előkészítőléseken is együttműködnek, és nyitottak a különböző változtatásokra, olyan változtatásokra is, a, a, amelyeket esetleg ők javasoltak, de mégis hajlandók arra, hogy kompromisszumot kössünk parlament, és bizottság között, és egy kicsit módosítsunk az ő javaslataikon. És tehát a három, három oldalú megbeszélésre ennyit tudnék elmondani. A Creative Europe esetében tehát nehezebb lesz a helyzet, mert még nem kezdtük meg a trialógust, és nem is vagyok biztos abban, hogy a, annak fényében, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi pénzt fogunk kapni, egyáltalán a hitelezést ezen a területen egyáltalán meg tudjuk-e majd határozni. Az oktatás területén sem sikerült még ezt meghatározni, hiszen úgy tűnik, hogy a tanács számára ezek a diák hiteleszközök még igencsak programatikusak. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez. Ez lenne a részemről, tehát a beszámoló nem tudom, hogy van-e kérdés azok részéről, akik nem vettek részt a megbeszéléseken, nem. Akkor negyedik napi rendi pontra térünk rá. Itt egy François Alfonzi kollégára bíztunk egy véleményt a, a kiállás által fenyegetett európai nyelvek és az Európai Unión belüli nyelv és sokszínűség címet viseli ez. Tehát itt nem kisebbségi nyelvekről van szó, ezt szeretném leszögezni, mert többször foglalkoztunk a kisebbségi nyelvekkel az elmúlt évtizedekben ebben a szakbizottságban. Úgy gondolom, itt óvatosnak kell lennünk a módosító javaslatok tekintetében is. A kisebbségi nyelvek mások nyelvek, mint a kihalás által fenyegetett európai nyelvek. Tehát kérem, ezt mindenki tartsa szem előtt, tehát hogyha módosítókat kívánnak benyújtani, hát azok közül egyiket sem fogom engedélyezni, ami rossz téves irányba megy. Nem akarok szükségtelenül nagy vitába keveredni, hiszen már a kisebbségi nyelvek témáját e, már letudtuk egyszer. Ahogy én tanultam, még 3000 nyelv van veszélyben, ezeket fenyegeti a kihalás. Éppen ezért fontos az, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, ez a különböző kulturális identitásunk részét képezi ez a 3000 nyelv, és úgy gondolom, hogy éppen ez egy jó ötlet volt, és azt gondolom, az egyik intergrup is szerette volna ezt a találkozót és ezt a jelentést megszervezni, és örök, hogy Alfonz is elvállalta. Egy sor szakértőt hívtunk meg erre az ülésre, és és köszönetet mondanék azért, hogy ezt meg tudták oldani. Mozli kolléga, aki a, a az UNESCO kihalt nyelvek atlaszát szerkeszti, ő lesz az első előadó, aztán Nicsifor Asszon, a regionális kisebbségi nyelvek Katájának képviselője az Európa Tanács részéről, de hát itt mondanám neki is, hogy veszélyeztetett nyelvekről van szó. Szóval kérem, hogy, hogy ne akarjon olyan problémákat okozni, amelyek éppen az imént ö, ki aztán a nyelvi sokszínűséget népszerűsítő hálózat két szakértője is itt van, aztán Price Jones, az MPLD vezetője, tehát a nyelvi sokszínűséget népszerűsítő hálózat szakértőkkel, és a veszélyeztetett nyelvek kapcsolatos kérdésekről fog itt beszélni nekünk. 11-ig beszélünk erről a témáról. Először Alfonz úr kapja meg a szót, hogy bevezesse észrevételeivel ezt a témát, és aztán minden szakértőnek először 10-10 percet adunk, aztán kérdésekre írik lehetőség, és aztán válaszolhatnak a szakértők a kérdésekre. Alfonzi kolléga, öné a szó. Merci, Köszönöm szépen, elnök asszony. Inkább átadom majd a szót a szakértőknek, de azért annyit elmondanék, hogy szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy napirendre tűzték ezt a témát, hiszen ez közös kulturális örökségünkről, ennek megvédéséről és továbbviteléről szól. Láthatjuk, hogy nagyon sok esetben tényleg aggasztó a helyzet, vannak olyan nyelvi közösségek, amelyek egy európai nyelvet beszélnek, és teljesen elkeseredett, kilátástalan helyzetben vannak. Segítenünk kell ezeknek a nyelvi közösségeknek, hogy meg tudják őrizni ezt a nyelvet, hiszen ha elveszítünk egy ilyen nyelvet, akkor az visszahozhatatlan veszteség lesz Európa számára. Természetesen segítenünk kell ezeket a nyelvi közösségeket, de ezzel nem csak őket segítjük, hanem az egész Európai Uniót, hiszen a nyelvi sokszínűség az Európai Unió lelke. Ráadásul a nyelvekhez nagyon sok kulturális esemény csatlakozik, mondjuk művészetek, vagy konyhaművészet, és ráadásul még gazdasági potenciál is rejlik ezekben a kis nyelvekben. Ezért több szempontból is nagyon fontos, hogy ezeket a kisebbségi, illetve ezeket a kihalását a fenyegetett nyelveket megőrizzük. Köszönöm szépen, Alfonszi úr! Mozli úrnak fogom elsőként megadni a szót, parancsoljon! Thank you. Um, ladies and gentlemen, it's a great... Köszönöm szépen. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és hogy uh, az UNESCO kihajt nyelvek és veszélyesített nyelvek atlaszáról mesélhetek önöknek. Ennek az atlasznak van egy uh, francia és egy nem, és egy angol nyelvű verziója, úgyhogy ha valaki szeretné megnézni ezt az atlaszt, akkor szívesen megmutatom ezt. De először is engedjék meg, hogy egy kicsit részletesebben elmagyarázzam, hogy hogyan készítettük ezt az atlaszt, és egyáltalán hogy jött az ötlet. Hogyan definiálja az UNESCO azt, hogy veszélyben lévő nyelvek, tehát milyen helyzetben kell lennie egy nyelvnek ahhoz, hogy fölkerüljön a veszélyeztetett nyelvek atlaszára? Nos, itt olyan nyelvekről van szó, amelyeket már a gyermekek nem tanulnak meg, tehát a legfiatalabb generációk már nem tanulnak meg. De természetesen más aspektusokat is figyelembe kell venni. Meg kell nézni, hogy hányan beszélik ezt a nyelvet, hogy generációról generációra átadják -e ezt a nyelvet, meg kell nézni, hogy a teljes közösségen belül hány százalék beszéli ezt a nyelvet, aztán meg kell nézni, hogy a közösség tagjai hogyan vélekednek a saját nyelvükről, aztán, hogy a nyelvtanításhoz rendelkezésre állnak-e különböző anyagok, meg kell nézni, hogy milyen tekintetben, illetve hol használják ezt a nyelvet, vannak-e médiák ezen a nyelven, a dokumentumok, amelyek ezen a nyelven elérhetőek, milyen jellegűek és milyen minőségűek, valamint megvizsgáljuk azt is, hogy a kormány és az intézmények hogyan viszonyulnak ehhez a nyelvhez, illetve hogy milyen hivatalos státusza van ennek a nyelvnek és aztán mindezeket a körülményeket figyelembe véve döntjük el, hogy fölkerüljön -e egy nyelv erre a listára, vagy sem. Az első ilyen atlasz 1996-ban Stephen, Rome, Stephen Worm vezetésével készült el, ő az Ausztrál Nemzeti Egyetem professzora, itt 600 nyelv szerepelt, ez egy 53 oldalas dokumentum volt, és 12 térkép is csatlakozott ehhez. A második kiadás 2001-ben készült el, és ez szintén Wurm professzor nevéhez fűződik. És itt már kis szövegeket is fűztünk minden egyes térképhez, és egyfajta színkódolást alkalmaztunk, amit egyébként még mindig alkalmazunk a mostani harmadik kiadásban. A második kiadásban már több nyelv szerepelt, az elsőben 600, a másodikban már 800, és 90 oldalas szöveg csatlakozott ehhez a listához, illetve 14 térkép, tehát sokkal átfogóbb volt már a második kiadás, mint a harmadik. A norvég kormánytól nagyon komoly támogatást kaptunk, és így a projektet a harmadik kiadásra nagyon sok tekintetben ki tudtuk egészíteni. Van már egy digitális online kiadásunk is, ami az UNESCO weboldalán keresztül elérhető, és természetesen van egy papír alapú formátum is, ami itt van nálam, amit most meg lehet nézni. A digitális verziót 2009. februárjában indítottuk el Párizsban, a Nemzetközi Anyanyelvi Napon. A papír alapú dokumentum egy évvel később jelent meg először angolul, majd spanyolul és franciául, tehát most már három nyelven hozzáférhető. Nagyon fontos számunkra, hogy minden egyes adatfelhasználó számára hozzáférhetőek legyenek ezek az adatok az interneten, és hogyha van esetleg valamilyen tévedés, akkor vissza lehet jelezni, és folyamatosan online módon ki tudjuk ezeket a hibákat javítani, és aztán a következő papíralapú kiadásokban már szintén ki fogjuk javítani ezeket a hibákat. Az Atlasz most már 2500, sőt azt hiszem egy kicsit több nyelvről beszél, amely a világon beszélt nyelvek összességének körülbelül egy harmada. Igazából hetente eltűnik egy nyelv a Földön, mint ahogy azt a szakértőink mondják, ezért előfordul az is, hogy már kihalt nyelvek szerepelnek a veszélyeztetett nyelvek térképén, mert hát folyamatos a változás. Úgy gondoljuk, hogy 1950 óta 230 nyelv tűnt el, vagyis amióta, csak amióta az UNESCO létezik, számos nyelv eltűnt már a földről. Maguk a papír alapú térképek, ugye hagyományos térképek, régiókra leosztva, de nincsen rajtuk túlzottan sok topográfiai adat, nincsenek rajtuk városok, de az új térképeket már Google technológiával készítettük el, nem akartuk ezt túlterhelni földrajzi adatokkal, mert akkor nem az alapvetően fontos információra koncentrálnak a felhasználók. Tehát meg kell néznünk, hogy mennyi adatot teszünk rá a térképre, de természetesen az internetes verzión rá lehet zoomolni különböző területekre, és akkor így már több adatot is meg lehet nézni az online verzióban. Ráadásul rá lehet klikkelni egy nyelvre, és akkor utána meg lehet nézni az adott nyelvre vonatkozó adatokat, a térképen a lépték is változtatható. Hogyha szeretnék kipróbálni ezt az internetes verziót, akkor ezt most itt nem tudom megmutatni, de www.unesco.org és per culture kultúra. Ezt kell beírni, és akkor onnantól kezdve már egyértelműek a linkek, meg lehet találni ezt a linket. Úgy gondolom, hogy ez a cím azért eléggé egyszerű, meg lehet jegyezni látható a nyelv neve, esetleg alternatív neve, aztán az ISO, tehát az ISO 639 per 3-as kódja. Minden nyelvnek, amelyet külön nyelvnek ismerünk el, van egy három jegyű kódja. Na de egyáltalán mit jelent az, hogy önálló nyelvként elismert, recognized as a separate language? Ugyanis itt is kritériumokat kell megállapítani. Ráadásul sokszor egy nyelvnek több neve van, aztán egy nyelvnek vannak különböző dialektusai, és um, sokszor különböző nyelveket neveznek ugyanazon a néven, úgyhogy nagyon nehéz a nyelvek önálló identitását sokszor behatárolni. A mi projektünk ugye régiókra leginkább földrészekre van lebontva, és ezek alapján öt szekciót készítettünk el. A web szerkesztőnk Párizsból dolgozik, az UNESCO épületéből, és így ők szerkesztik az UNESCO weblapját. A nyelvek kapnak egy számot, tehát indexálva vannak, utána ezeket csoportosítani lehet mondjuk ABC sorrendbe, vagy régiók szerint, vagy földrajzi területek szerint, vagy földrészek szerint, és így be lehet azonosítani egy-egy nyelvet, vagy pedig meg lehet nézni az indexben, a tartalomjegyzékben, hogy hol is beszélik ezt a nyelvet. A nyelveket meg lehet keresni az ISO kódjuk alapján is, és hogyha egy-egy regionális szakértő mondjuk nem értett egyet ezzel az ISO besorolással, úgy vélte, hogy túlzottan leszűkítve definiáltunk egy nyelvet, vagy pedig több nyelvet vontunk egy kód alá, akkor ezt jelezhetik, és akkor a hivatalos kódlistát tudjuk módosítani. Sok esetben meg kellett változtatnunk a kódokat, és bizonyos nyelveknek új kódot kellett adnunk. A nyelvek feltérképe, feltérképezésével kapcsolatban nem poligonokat, hanem pontokat alkalmazunk. Tehát minden nyelv tulajdonképpen egy ugyanakkora ponttal kerül megjelenítésre, ugyanis, hogyha nagyon kicsi pontokat teszünk a térképre, akkor az nehezen követhető, viszont hogyha a többek által beszélt nyelveket nagyobb ponttal jelölünk, akkor egymásra rácsúsznak ezek a pontok, és a térképen nem lesz egyértelmű, hogy hol mennyien beszélik ezt a nyelvet. Poligonokat nem tudtunk alkalmazni, mert ez teljesen áttekinthetetlenné tette volna a térképet. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy egyszerű pontokkal jelöljük a nyelvet, és a pont oda kerül, ahol a legtöbben beszélik ezt a nyelvet. Azok a nyelvek, amelyeket több kisebb közösség beszél, mondjuk Szibériában vagy Dél-Amerikában, azokat több ponttal kellett jelölnünk ott, ahol ezek a megosztott közösségek beszélik ezt a nyelvet. De hát természetesen igazságosan kellett eljárnunk a nyelvekkel, és de minden nyelv esetében biztosítanunk kell, hogy a minimum reprezentatív számot meg tudjuk jelentetni a térképen. Aztán színkódot alkalmazunk a fenyegetettség szempontjából, hogyha minden generáció beszél egy nyelvet, akkor azt úgy gondoljuk, hogy ez a nyelv biztonságban van, mert a nyelv átadása megtörténik a közösségen belül, ezek a nyelvek nincsenek benne az atlaszban. A stabil, de veszélyeztetett kategóriába azok a nyelvek tartoznak, amelyeket a legtöbb kontextusban beszélnek azért a különböző generációk, de van egy másik domináns nyelv, amely már bizonyos szempontokból fölé helyezkedett ennek a nyelvnek. Ezek a nyelvek nem szerepelnek az atlaszban, de elképzelhető, hogy belekerülhetnek, tehát a szerkesztőink figyelik ezeket a neveket ezeket a nyelveket. A veszélyeztetett vagy kitett nyelvek azok, amelyeknél a gyermekek és a családok még ezt a nyelvet használják otthon, viszont az élet más területein már nem. A veszélyeztetett nyelv az, ahol már otthon sem ezt a kis nyelvet használják, és a legfiatalabb nyelvhasználók már nem beszélik jól ezt a nyelvet. A súlyosan veszélyeztetett nyelvek pedig azok, ahol a nagyszülők generációja még beszéli ezt a nyelvet, a szülők még megértik, de a gyermekek már egyáltalán nem beszélik és nem is értik ezt a nyelvet. Aztán az utolsó előtti kategória a kritikus stádiumban lévő nyelvek, ez az, ahol a dédszülők az utolsó generáció, akik még aktívan beszélték ezt a nyelvet, és már nincsen olyan partnerük a fiatalabb emberöltőkben, akikkel ezen a nyelven beszélhetnének. És a fekete pont pedig a kihalt nyelveket jelenti, amelyeket már senki sem beszél. Nagyon sok olyan nyelv van, amely az elmúlt 60 évben tűnt el, úgyhogy ezek is egyelőre szerepelnek az UNESCO atlaszán, de hát ezzel kapcsolatban nagyon sok vita volt a publikációk során, hogy ezeket egyáltalán megjelenítsük-e vagy sem. But I'll just say a little more about uh, the, the phase of the work that we're now engaged on. Az általunk végzett munkát illetően nagyon érdekes megállapítást tehetünk, ugyanis az UNESCO egy brit székhelyű jótékonysági szervezetet megbízott azzal, hogy az online kiadás felhasználói által beküldött visszajelzéseket megvizsgálja. Két éven keresztül vizsgáltuk ezeket, illetve talán még több is, mióta az online kiadást létrehoztuk, az elején nyilván nagyon sokan voltak lelkesek és érdeklődők, számos napi, számos megjegyzést kaptunk, most már csak hetente néhányat. A javasoltak néhányan módosításokat az atlasszal kapcsolatban. Ez egy eléggé lassú, nehézkes munka. A javaslatokat egyébként elég nehéz kategóriába sorolni, például az elhelyezkedés, a veszélyeztetettség foka, a lakosság létszáma, a nyelvi besorolás, dialektus vagy nyelv, egyéb bibliográfiai források vannak-e, tanulást elősegítő tananyagok, illetve etnikai, politikai nyilatkozatok is érkeznek, főként a kisebbségi képviselőktől, akik azért küzdenek, hogy jogaikat érvényesítsék. Nagyon sok visszajelzést kaptunk tőle, illetve az UNESCO kritériumokra vonatkozóan is érkeznek kérdések. Hogyan kezeljük ezeket a visszajelzéseket? Erről még beszéltem volna, de hogyha kérdéseik vannak, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mozli úr. Sokkal egyszerűbb lett volna követni az előadását, hogyha kivetítette volna azt, de hát így jártunk, köszönöm. Nem, semmi nem volt kivetítve. Bocsánat, van egy PowerPoint előadásom. Elnök asszony, hát ezt mondania kellett volna az elején. Minden esetre nagyon köszönjük az előadását, nagyon-nagyon érdekes volt. Most akkor Nicsi Forasszony következik, a regionális és kisebbségi nyelvek kartájának szerzője az Európa Tanács részéről. On fait les demandes après. Kérdések később jöhetnek? Notlé. Yeah, eh, eh, il faut noter. Bon, madame. Thank you very much. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Az előadásomat az európai regionális és kisebbségi nyelvek kártyájára fogom koncentrálni. Ez az egyetlen olyan kárta, amely olyan szerződés a világon, amely hagyományos kisebbségek és nyelvi csoportok érdekét kívánja megvédeni. Kezdetől fogva azt is le kellett kell szögeznünk, hogy nem a veszélyeztetett nyelvek kifejezést használjuk, hanem a történelmi, regionális vagy nemzeti kisebbségek és nyelveik védelmét védjük, amelyek, amely nyelvek közül számos nyelv veszélyben van. Ez egyrészt innovatív megközelítés, más része pedig egy jogi eszköz számára rendkívül rugalmasságot biztosít. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármilyen nyelvre alkalmazható helyzettől függően. Egy regionális vagy kisebbségi nyelvet a kárta úgy határozza meg, hogy egy adott területen, egy állam adott területén használt, hagyományosan használt nyelv, amelyet a egy olyan csoport használ, amely kisebbségben van, számszerűleg kisebbségben van. És ezért nem tartoznak ide a hivatalos nyelveknek a különböző nyelvjárásai, sem a bevándorlók nyelvei nem tartoznak ide. 25 szerződő fél írta ezt alá, 16 Európai Uniós tagállam, 11 uniós tagállam azonban nem írta alá, nem részes fele ennek a kártának, vannak unión kívüli ö, országok is, amelyek ö, ilyek nem léptek be, nem szerződtek, de ugyanakkor szeretnének tagállamokká válni, és őket az Európa Tanács erre búzdít, hogy ratifikálják ezt a kisebbségi nyelvekről szóló kártát. Az Európai Parlament már elismerte a kárta jelentőségét a regionális nyelvek tekintetében. 2003-ban született erről egy állásfoglalás, és kártát, mint a legfontosabb, kulcsfontosságú európai szintű jogszabály határozta meg. Tehát ez egy innovatív és nagyon egyedi jogszabály, de ez nem az egyének jogaira fókuszál, hanem inkább a regionális vagy kisebbségi vé- nyelvek védelmére. És így arra kötelezi a tagállamokat, hogy aktívan lépjenek fel ezen nyelvek érdekében. A cél tehát az, hogy a regionális és kisebbségi nyelveket a közéletbe és vezessék szociális funkcióval lássák el, amely esetleg a múltban nem volt így, és hát élő nyelvként kívánják tehát ezeket a társadalomban bevezetni. Tehát itt az aktív előmozdítás, a kötelezettsége a részes feleknek, például a bíróságokon, a kulturális intézetekben, a szociális életben az oktatásban, közigazgatásban. Különböző nyelvi helyzeteket kíván lefedni ez a kárta az Európai Unión belül, és hát ezzel hozzájár az egyes nyelvek sajátos jellegéhez, és itt két részből állnak a kötelezettségek. A kettes részben számos elvet határoztunk meg, amely valamennyi nyelvre vonatkozik, valamennyi kisebbség és regionális nyelvre, és aztán a harmadik részben konkrét kötelezettségeket fogalmazunk meg, és a, az országok kiválaszthatják, hogy mely nyelvekre kívánják alkalmazni ezeket az intézkedéseket, és megválaszthatják azt is, hogy az egyes nyelvek esetében milyen konkrét intézkedéseket kívánnak hozni. A harmadik részben ö, fogalmazódnak meg tehát ezek az intézkedések, például a kisebbségi nyelvek tanítása is ide tartozik, vagy egy televíziós csatorna biztosítása a kisebbségi nyelven, eh, ez is egy lehetséges ilyen intézkedés. A nyelv használat a közigazgatásban, a hivatalos nyelv mellett, ez is egy lehetséges intézkedés, vagy lehet, hogy csak adott esetben kérelmeket fogadnak el az adott nyelven, és nem használható eh, széles körben közigazgatásban a nyelv, tehát különböző helyzetben különböző intézkedéseket lehet biztosítani. És van egy monitoring mechanizmus, egy független szakértői bizottság, amely a figyelemmel követi azt, hogy az egyes tagállamokban hogyan hajtják végre a kártában foglaltakat, és a szakértői bizottságnak az a feladata, hogy a miniszteri bizottságnak az Európa Tanácson belül ajánlásokat dolgozzon ki. 84 nyelvet fed le a kárta, 206 nemzeti kisebbség használja ezeket a nyelveket. Itt ugye vannak olyan nyelvek, amelyeket nagyon sokan beszélnek, és erős a pozíció, míg mások esetében nagyon kevés a beszél. Például van ugye Spanyolországban egy, a katalán kisebbség, amely nagyon nagy számban jelenik meg, míg Cipruson egy pici nyelvet védünk. Szlovákiában például a magyar nyelvet is védik, mint a horvátot, a bolgár és a lengyel kisebbségi nyelvet, de sok esetben például csak a nyelvet oktatják, de azon az adott nyelven nem folyik oktatás. Jelenleg a jidis nyelvet is támogatni kívánja a szlovák állam, de itt elsősorban a nyelv tanulását támogatják. Finnországban a svéd nyelvet támogatják, de a karéli és a számi nyelvet is védik. Itt három számi nyelvjárás, az északi, az kolt és az inári számi nyelv részesül védelemben. Németország védi a felső szorba, az alsó szorba, az észak-fríz és a kelet-fríz nyelveket. Kelet-fríz nyelvet nagyon kevesen beszélik Száterföldön, és egy nem régi németországi eszmecserén felmerült az is, hogy hogy az önkéntes nyelvoktatástól hogyan léptek ők tovább a 2010-es ciklusban már már kelet-friz nyelven is folyik az oktatás az alapfokú oktatási intézményekben. Nyilvánvalóan a tíz éves részvételüknek a kártában erre nagy befolyása volt a nyelvi helyzetet sok szempontból sikerült javítani nem csak a kártának köszönhetően, hanem egyszerűen annak is, hogy elismertek olyan nyelveket, amelyeket korábban nem ismertek el. Például Cipruson a maronit arab nyelvjárást elismerték, és például ez esetben újraélesztették ezt a ciprusi nyelvet, a, aztán például új jogszabályok is segítik a helyzet javulását, például Hollandiában nevek esetében engedélyezték regionális nyelvek használatát, és vagy a Németországban a közigazgatásban is engedélyezték a fríz nyelv használatát, vagy e, Norvégiában, bíróságon is lehet használni például a kisebbségi nyelveket. Tehát nagyon különböző a helyzet, csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy a kárta valóban megfelelő eszköze annak, hogy valamennyi nyelv helyzetét javítsuk és védjük azt, amely erre szorul. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez is megmutatta azt, hogy megint a veszélyeztetett és a kisebbségi nyelv közötti dilemmába eh, esünk bele, nagyon örülök, hogy ez a kárta létezik, amely sok nyelven gondoskodik arról, hogy egy már régóta ott létező nyelvet, de ugyanakkor kisebbség által beszélt nyelv érvényre jusson, és meg lehessen tanulni, beszélni lehessen ezt a nyelvet az adott térségben. A balkáni államok esetében a tagjelölt országokban is próbálják azt elérni, hogy ezt a kártát ratifikálják, ismerik el, erre jó példa Szerbia, ahol a vajdaságban, ahol a parlamentben mindig is hat nyelven folyt a tolmácsolás. Ez mondja, most már Macedóniában is ez a helyzet, ahol az albán is megjelent a parlamenti nyelvek között. Ezek arra utaló jelek, hogy ez a kárta a, az unió keretében valóban előrébb mozdítja a kulturális identitáshoz tartozó jelenségeket. De ezek mind nem veszélyeztetett nyelvek, ezek kisebbségi nyelvek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan kell itt fellépnünk, hogyha a saját szövegeinkbe ezt a kifejezést fel akarjuk venni, hát én haboznék ezzel. Sanferó Clemon úr, az MPLD hálózat részéről öné a szó. Nagyon szépen köszönöm először is. Szeretném megköszönni ezt a meghívást, hogy meghívták a nyelvi sokszínűséget támogató hálózatot, hogy itt részt vessünk a Kulturális Szakbizottságban, és hogy tájékoztassuk önöket az MPLD munkájáról. Az MPLD most már 7 éves, 2006-ban egyes európai kormányok részéről felmerült az a benyomás, hogy egyfajta hiányosság tapasztalható az Európai Unióban a hivatalos regionális és kisállamok nyelvének képviseletével kapcsolatban. Az MPLD jelenlegi struktúrája a következő, van egy elnöksége, ezt Janne Viszkete Frisz asszony vezeti, aki pénzügyi és kulturális miniszter földön van két alelnöke, amely támogatja az elnököt, Katalónia kormánya részéről, illetve a finnországi svéd közgyűlés részéről. Van egy ügyvezető igazgatója, itt ül mellettem, egy szakpolitikai tanácsadója, illetve egy projektvezetője. Az MPLD ezen kívül az Európai Bizottság támogatását is élvezi. 2013-as, 2015-ös időszakra vonatkozóan kapott támogatást az életen át tartó tanulás tekintetében. A jelenlegi költségvetés 138 ezer euró. Azt kérdezhetik tőlem, hogy miért beszélünk a, hagyom, a hivatalos, regionális, illetve kis állami nyelvekről, és miért nem pedig a regionális veszélyeztetett vagy kisebbségi nyelvekről. Nagyon egyszerű a válaszom. Az MPLD számos nyelvvel foglalkozik, ezek lehetnek államnyelvek, Európai Uniós hivatalos nyelvek, mint például az ír vagy az ész, illetve olyan nyelvekkel is foglalkozunk, amelyeket egyes régiókban elismernek hivatalosan, mint a baszk, a velszi, a katalán vagy a galíciai egyéb nyelvek mellett, illetve a kihalással fenyegetett vagy veszélyeztetett nyelvek, amelyek rendelkeznek hivatalos elismerése, mint például az oxitán, a breton, vagy pedig a korzikai államnyelvek, regionális nyelvek, veszélyeztetett nyelvek, kisebbségi nyelvek, tehát eléggé sokszínű csoportról beszélhetünk. Egy példát is említenék. Itt van az ír nyelv, amely az Európai Uniónak hivatalos nyelve. Napi szinten 77 ezer ember beszéli körülbelül. Ott van a katalán, amely körülbelül 10 millióan beszélik. Ezért tehát milyen közös elemeik vannak ezeknek a nyelveknek? Az északi országoktól kezdve tehát a Finn Svédországban vagy Svéd Finnországban, Dél-Európai, Korzikai, Katalán vagy Baszk nyelv, Kelet-Európáig az ész nyelve, vagy Nyugat-Európával a velszi vagy az ír nyelvekkel. Minden nyelvi közösség azért csatlakozott az MPLD-hez, akár teljes jogutakként, akár társultakként, azért, hogy jobban megismerjék egymást, a helyes gyakorlatokat kicseréljék, illetve a nyelvek újraélesztésével foglalkozzanak Európa szerte, annak érdekében, hogy együttműködjenek például a különböző intézményekkel, mint az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság, és aktívak legyenek európai szinten, olyan szakpilot, szakpolitikák és kezdeményezések kidolgozásában, amelyek hozzásegítik a nyelveket, hogy nagyobb súlyjal rendelkezzenek Európában. Az MPLD nagyon hatékony eszköz, ugyanis kapcsolódási pontokat épít ki az európai népek között, hogy egy kicsit jobban megismerhessük egymást. Ezek de a kapcsolatokra egyre nagyobb szükség van, hiszen nagyon nagy a megosztottság például észak és dél között. Azonban valamit szeretnék világossá tenni, az MPLD semmiképpen nem foglalkozik etnikai múltba révedéssel és olyan etnikai csoportokkal, amelyek nosztalgiával gondolnak vissza a múltra. Ezzel szemben az MPLD szeretné azok a, összekötni a nyelveket, azokat a nyelveket, amelyek kapcsolódnak a jelenlegi aktualitáshoz. Az MPLD különböző tematikus területekre összpontosít gazdaság, növekedés, versenyképesség, illetve hogy a nyelvek hogyan járulhatnak ezekhez hozzá, mobilitás, migráció, illetve hogy a nyelvek hogyan tudnak hozzájárulni a szociális dinamizmushoz Európában. Ezen kívül pedig a nyelvi sokszínűség európai úti tervén dolgozunk, az Európai Parlamenttel, a bizottsággal, illetve a különböző nyelvi közösségekkel való együttműködésben. Ami pedig a nyelv és a gazdaság közötti kapcsolatot illeti, az MPLD egy jelentést bízta meg François Graham professzort a Genfi Egyetemről, hogy vizsgálja meg ezeket a szempontokat, illetve hogy a kisnyelvek vagy a középméretű nyelvek hogyan kapcsolódnak a gazdasághoz. Nagyon érdekes megállapításokkal él azzal kapcsolatban, hogy a nyelvek, illetve a versenyképesség növekedése milyen kapcsolatban állnak egymással. Nyilvánvalóan a nagy nyelvek ismerete, mint például az angol, a spanyol vagy a francia, nagyon közvetlen kapcsolatban áll azzal, hogy jobb munkahelyet találjon az ember, illetve mobilabb legyen. Ezen kívül pedig kiemelte, hogy mennyire fontos a helyi nyelvek támogatása annak érdekében, hogy a helyi gazdaságot fellendítsék, és ez a jelenlegi időszakban nagyon is fontos szempont. Aztán a jelentés a gazdaság tekintetében foglalkozik a többnyelvűség és a nyelvi sokszínűség kreativitása és innovációra gyakorolt hatásával. Ne felejtsük el, hogy a kisebbségi nyelvet beszélők mindig beszélnek valamilyen többségi nyelvet, ugyanis egyetlen korzikait sem ismerek, aki ne beszélne franciául, vagy egy velszit, aki ne beszélne angolul, vagy egy olyan katalánt, aki ne beszélne spanyolul. Ezért tehát mindannyian mindannyian legalábbis kétnyelvűek vagyunk, de általában többnyelvűek. Hogyha megnézzük a migráció, a mobilitás és a nyelvek közötti kapcsolatot, az MPLD ezzel kapcsolatban is rendelt egy tanulmányt. Nagyon sok okból, szerelem vagy gazdasági okokból itt élnek Európában, és nem csak azokról beszélek, akik európai útlevéllel rendelkeznek, számos okból utaznak Európán belül. Például nézzünk egy katalánt, aki ugye spanyolul is beszél, eljön Belgiumban munkát keresni, így szerelembe esik, megházasodik, vannak gyerekei, akik katalánul, spanyolul, franciául, hollandul és angolul is beszélnek, hiszen azt is megtanulják az is iskolában, vagy pedig nézzük meg, nézzünk egy marokkói személyt, aki mondjuk tamazikt és arab nyelven egyáltalán egyaránt beszél, és mondjuk elutazik a baszkföldre, mert ott munkát keres, letelepedik, és a gyerekei már baszkul, és spanyolul is fognak beszélni. A hatékony irányítás mellett a nyelvek megőrzése nem probléma, hanem nagyon fontos feladatunk a jövő generáció szempontjából, és nagy többletértéket jelent a földrajzi mobilitás szempontjából, de a szociális, a társadalmi mobilitás szempontjából egyaránt. Más szóval ez a fajta személyes és társadalmi többnyelvűség az egyik legnagyobb pozitívuma Európának, szemben azzal, amit nagyon sokan mondanak, hogy egy egynyelvű kontinens sokkal hatékonyabban működne, és nem lenne ilyen költséges. Hogyha a többnyelvűség ezen előnyeit megvizsgáljuk a gazdaság, a munkaerőpiac, a szociális kohézió, a mobilitás szempontjából, az MPLD az ír elnökség alatt létrehozza az nyelvi sokszínűség európai üti, úti tervét. François Alfonzi, illetve Gál Kinga asszony a hagyományos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvek intergrupjából támogatnak ebben a törekvésünkben. Április 11 en lesz egy esemény egyébként itt az ír nagykövetségen itt Brüsszelben, és ennek az egyik fő célja az az, hogy Európa ne felejtse el, hogy mekkora potenciállal rendelkezik minden nyelv, és a minden szót szeretném itt kihangsúlyozni. Európát gyakran vádolják demokrácia deficittel. Ne felejtsük el, hogy a demokráciának egy fontos mérőfoka az, hogy hogyan kezeli a demokrácia vagy a társadalom a kisebbségeit. Az MPLD arra törekszik, hogy minden nyelv valódi, kölcsönös és teljesen inkluzív elismerést kapjon Európában, és senki ne, senkit ne kényszerítsenek arra, hogy feladja a saját anyanyelvét. Nagyon pozitívan kell tekintenünk a nyelvekre, ezek ugyanis olyan értékek, amelyeket cserélhetünk kölcsönösen egymás között Európában. Az MPLD a méltányos nyelvi sokszínűségre törekszik. Ez a többnyelvűség egy olyan eszköz, amely a szociális és gazdasági fejlődéshez hozzájárulhat minden nyelvi közösségben, illetve a párbeszédet elősegíti a népek között. Ez egy nagyon ambiciózus feladat, amelyet az MPLD nyilván egyedül nem tud felvállalni. Együtt kell működnünk önökkel, a parlamenttel, az Európai Bizottsággal, a nyelvi közösségekkel, hogy a közös céljainkat elérhessük. Csak ezzel a közös nyelvel tudjuk elérni, hogy a sok európai nyelv egyetlen hangot képviseljen. Köszönöm szépen. Ja, jetzt kommt noch der... Most pedig még Chris Jones, aki ezt a szervezetet vezeti, adja még elő számukra a beszámolóját. Remélem, hogy valamit be is tud nekünk mutatni. Good morning. Jó reggelt kívánok! Először is szeretnék köszönet mondani azért a lehetőséget, hogy itt lehet, és remélem elnök asszony, hogy a PowerPoint prezentációt hasznosnak fogja tanulni. Az elmúlt hetekben sok időt töltöttem azzal, hogy a veszélyeztetett nyelvekről írjak egy jelentést, és szeretném megosztani önökkel az ott leírtak egy részét, és a, a kutatások során tapasztaltakról is beszámolnék, hogy hogy egyfajta magyarázatot is tudja kínálni arra, illetve be tudja mutatni azt, hogy hol is állunk itt Európában a veszélyeztetett nyelvek tekintetében. Nyilvánvalóan már kaptak ezzel kapcsolatos információkat az előttem szólóktól, és hát az én észrevételeim ezek kontextusában lesznek elhelyezhetők. A veszélyeztetett nyelvek és a kisebbségi nyelvek közötti kapcsolat mindenképpen fontos, hiszen nincsen valóban ennek pontos meghatározása, hogy mi is az a veszélyeztetett nyelv. Az UNESCO tekintetében ugye számos kategória létezik, de az, hogy most pontosan meghatározzuk, mi az, ami veszélybe kerül, és az, ami nem, hát ez egy nagyon nehéz definíció. Ami pedig azt illeti, hogy pontosan mi is történik a nyelvek tekintetében, az az egy adhok UNESCO csoport dokumentumába származó leírás, amely szerint egy nyelv akkor van veszélyben, hogyha a beszélői lassanként már nem beszélik azt. Azok a nyelvek, amelyek nem hivatalos állami nyelvek, tulajdonképpen ebbe a kategóriába esnek. Tehát mindazok a nyelvek tulajdonképpen veszélyeztetett nyelvek. Úgy gondolom, hogy ez az elképzelés, hogy hogyan tud, hogy meg akarjuk határozni azt, hogy mi is az a veszélyeztetett nyelv, hát Hát akkor ez egy érdekes elgondolás lehet, kérdés, hogy, hogy fenntartható-e ez a megközelítés, de ehhez majd később visszatérünk. Ami az Európai Uniót illeti, az Európa Tanács úgy 2008. Eh, novemberében elfogadott egy állásfoglalást, és, és leírta azt, hogy mit is jelent ez az európai közösség számára, tehát ez egy közös örökség, a közös gazdagság része, és hát igen, kihívás, és ugyanakkor adó is Európa számára. Mindenképpen az Európai Unió elkötelezte magát ebben a kontextusban a nyelvek védelme mellett, és hát és, tehát ebből indulhatunk ki, amikor észrevételeinket megfogalmazzuk. Ha megnézzük a nyelveket, akkor ugye meg kell azt is határoznunk, hogy mi az értékük, miért van szükség rá, miért akarjuk fenntartani, önnek, miért nem beszélhetnénk mindannyian vérszíve. Hát az számomra nagyon megkönnyíteni a helyzetet, de nem hiszem, hogy ez túl realista javaslat lenne. Tehát hogyan kezeljük a nyelveket, mit érnek ezek a nyelvek? Nyilván van a, a kreativitás, az innováció szempontjából fontosak, ha megnézzük most az uniót, a gazdasági uh, élénkséget, uh, az innovációt, a kreativitást ezekkel növelhetjük. És azt láthatjuk, hogy azok az emberek, akik több mint egy nyelvet beszélnek, más képességekkel rendelkeznek gondolati és kreatív világukban, ők gazdagabbak, mint azok, akik csak egy nyelvet beszélnek. Tehát a kreativitás és a, a kommunikációs készségek tekintetében is ez fontos lehet. És hát legyen szó akár médiáról, vagy a kreatív művészetekről, itt mindenhol ilyen kognitív képességekre van szükség, számos iparág ö, érdekelt ezekben a képességekben. Hallhatunk egyfajta prezentációt arról, hogy hány nyelv van a világon. 6 hát és 7 ezer közé tehető a száma a világon beszélt nyelveknek, de talán érdemes az is megegyezni, hogy a világ nyelvenek 96%-át a világ lakosságának mindösszesen 3%-a beszéli. Ez a kisebbség és veszélyeztetett nyelveket segít nekünk jobban elhelyezni. Tehát, tehát az emberek többsége többségi nyelvet beszél a világon. Ez is. És hogyha megnézzük Európát, és azt, hogy Európában mennyi nyelvet beszélne, akkor azt látjuk, hogy a világ őshonos nyelvének csak 3%-a európai őshonos nyelv. 128 e, nyelvet tekintetünk az Európai Unióban veszélyeztetetnek. Tehát itt csak a világ nyelvének 3%-áról beszélünk, és, e, és ebből 128, tehát itt érdekes megnézni azt, hogy a többi kontinensek milyen problémákkal küzd. Ha megnézzük a veszélyeztetett nyelveket, és megint felmerül ugye a definíció problémája, ezek elsősorban hátrányos helyzetű vidéki területeken beszélt nyelvek, és nagyon sokszor a veszélyeztetett nyelvek beszélői egyszerűen nem is tartják ezeket értékesnek, nem látják úgy, hogy ezek bármiféle státusszal bírnának, értékkel bírnának, és éppen ezért a következő generációnak sem adják át ezeket a nyelveket. És az UNESCO munkájából látjuk, hogy van, meg lehet határozni kritériumokat arra vonatkozóan, hogy, hogy veszélyeztetete egy adott nyelv, vagy sem és hogy egy adott nyelvi közösségben mi történik. Például, hogy a generációk közötti tudásátadás megtörténik-e vagy sem. Aztán azt is látjuk, hogy a veszélyeztetett nyelvek esetében nagyon korlátozott a nyelvhasználat területe. Az Európai Unión belül nyilvánvalóan tudják azt, hogy hány hivatalos nyelv, munkanyelv van az Unióban, hány regionális és kisebbségi nyelv létezik itt. Aztán van itt egy olyan kategóriás, amely félhivatalos nyelveket tömörít, és aztán vannak olyan más nyelvek, amelyek semmiféle hivatalos vagy félhivatalos státusszal sem bírnak. Aztán egy másfajta definíció vagy leírása a nyelveknek a, a, lehet a következő itt, hogyha Európa szerte szétnézzünk, akkor láthatjuk azt, hogy vannak a nyelvek, amelyeket csak egy-egy nyelve, egy-egy országon belül beszélnek, ezek az autoktón nyelvek, aztán van egy másik kategória, olyan autoktón nyelvek, ősonos nyelvek, amelyeket nem csak egy országban beszélnek, de több országban is kisebbségi nyelvként használta, például a baszk nyelvet, ugye Spanyolországban és Franciaországban is használják kisebbségi nyelvként. Aztán vannak a határon átnyúló nyelvek, különösen Kelet-Európában vannak ilyen nyelvek, és aztán vannak olyan nyelvek is, amelyek nem köthetők egy-egy területhez, mint például a roma nyelv. Tehát különböző klasszifikációs, kategorizációs lehetőségek vannak a nyelvek tekintetében. Aztán itt van ugye az Európa Tanács kártája, ez egyfajta struktúrát biztosít a veszélyeztetett nyelvek védelméhez, de hogyha megnézzük a védelem szintjét, amelyről ez a kárta gondoskodik, akkor azt láthatjuk, hogy a veszélyeztetett nyelvek általában az, az első kategóriába esnek, és a második kategória az, ahol a tagállamok konkrétan megfogalmazzák azt, hogy milyen védelmet kívánnak biztosítani a, a veszélyeztetett nyelveknek, de amint mondtam, a veszélyeztetett nyelvek általában az első kategóriába esnek, ahol csak általánosan fogalmaznak meg elveket, de nincs konkrét védelem. Ami a finanszírozást illet, itt tulajdonképpen csak a kisebbség és egyonos nyelvekre vonatkozó költségvetés tételre tudok hivatkozni. Ezeket az 83-ban hozták ezt létre. Ezeket az 98-ban több mint 3 millió eurót irányzott elő a kisebbségi nyelvek védelmére, de aztán a 90-es évek végén ezt illegálisnak nyilvánították, és megszüntették ezt a költségvetési tételt. És legutóbbi, legaktuális információ az, hogy 2011-ben a Régió Bizottsága megállapított, hogy a kisebbségi nyelvekre vonatkozó politika nem bír megfelelő forrásokkal, nincs megfelelően finanszírozva, és így nincs biztosítva azt, hogy a saját nyelveiket, a projekteket valóban megfelelően támogatni lehessen a kisebbségi nyelvek esetében. Van számos olyan politikai dokumentum, amely felhívta a figyelmet, hogy fontos a nyelvi sokszínűség védelme. Itt egy hosszú listát tudnék felsorolni az elmúlt tíz évben, nagyon sok helyen megfogalmazták azt, hogy szükség van erre a védelemre. De hát hogyan kell támogatni konkrétan ezt? Hálózatokra van szükség, vagy egy ügynökségre, amely kisebbségi nyelvekkel foglalkozik. Itt a bizottság úgy döntött, hogy egy hálózat lenne jobb, de hát a, a források nem igazán jelentősek e tekintetben sem. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon is magasan felett stratégiák gondoskodnak az adott országon belül a kisebbségi nyelvekről itt vannak már jogszabályok, vannak finanszírozott projektek, de és van néhány olyan tagállam, ahol még a veszélyeztetett nyelvekkel is foglalkoznak. A jó stratégiák e, esetében azonban azt mondhatjuk, ezek a nagyobb kisebbségi nyelvek e, támogatják, a veszélyeztetett nyelvekért nem elegendő még, amit tesznek a tagállamok. amivel szembe kell nézni a veszélyeztetett nyelveknek, az az információs technológia, a szociális média szerepe, Nyilvánvalóan ez nem csak kívás jelent, hanem támogathatja is ezeket a nyelveket. De az a legfontosabb, hogy a nyelvek beszélői maguk is fontosnak tartsák a saját nyelvüket, hogy használják az új médiákban is ezt a nyelvet. Amikor a veszélyeztetett nyelvek kihalnak, akkor általában örökre eltűnnek ezek a nyelvek tehát hogyha megnézzük a veszélyeztetett nyelveket, hogyha valóban azt akarjuk, hogy ezek éljenek, akkor támogatni kell őket. Európai szinten nyilván ott a szubszidaritás elve, tagállami hatáskörbe tartozik ez a kérdés, de a veszélyeztetett nyelvek esetében azért itt egy uniós, uniós szintű felelősség is megfogalmazható, a nyelvi sokszínűségért közösen felelünk, és a legtöbb uniós dokumentum ezt ki is emeli. A, az általam írt jelentésben számos ajánlást is megfogalmaztam, hogy mi lennének az elérendő célok, de hát meghatározni azt, hogy mi a sikeres fellépés, az is nehéz. Talán az, hogy egy, egy szombat este valamelyik utca sarkon ö, beszéljen egy kisebbségi veszélyeztetett nyelven. De egy hát, 20 éves fiatalt hogy lehet erre rávárni? Nyilvánvalóan tagállami felelősség ez, de úgy gondolom, hogy ha megnézzük a helyzetet, akkor igenis szükség van uniós, európai szinten is ennek a megvitatására, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy támogatást nyerjenek a veszélyeztetett nyelvek, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az európai nyelv és sokszínűség továbbra is fennmaradjon. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Nagyon sok információval gazdagadtunk, sok ajánlást is hallhattunk. Nem könnyű ezekre a kérdésekre jó választ találni, ahogy hallhattuk, és a szubszidiaritás Damoklész kartja a leveg fejünk fölött, és bármit is tudunk tenni. Azt, azt mi meg is próbáljuk megtenni, de, de hát nincsen pénzesságunk. Itt ugye az oktatása előirányzott pénzösszeggel bírunk, amit mi tudunk tenni, azt beszélünk erről, de nincs annyi pénzünk, hogy ezt valóban finanszírozni tudjuk. Amit mi itt csinálunk, az az, hogy egész egyszerűen a régiókat, a nemzeteket felhívjuk arra, hogy, hogy ők tegyék meg a szükséges lépéseket. Nekünk erre nincs nagyon pénzünk. Köszönjük azt a sok információt, a tájékoztatást. Az első hozzászólónak adom meg a szót. Vissza Santiago úré a szó. Eh. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm Alfonszi úrnak, hogy elvállalta ezt a rendkívül fontos jelentést. És természetesen minden résztvevőnek, minden hozzászólónak, akik tájékoztattak ma minket erről a témáról. Azt hiszem, hogy az nagyon fontos, és egyetértek ezzel a véleménnyel, hogy a kisebbségi nyelveket védeni kell. Elhangzott például az is, hogy mennyire nehéz ezeknek a nyelveknek a fogalom meghatározása, az anyanyelvünk általában az, amelyiken álmodunk, amelyiken imádkozunk, mert még akkor is, hogyha valaki bűnt követett el, például ötödik Károlynak volt a megszokott nyelve minden egyes imádsághoz. Nézzük akkor a jelentés címét a kihalás által fenyegetett európai nyelvek és az Európai Unión belüli nyelvi sokszínűség. Szerintem ezt a két dolgot külön kell választani. Egy dolog védeni a kihalással fenyegetett európai nyelveket, illetve támogatni a nyelvi sokszínűséget. Szeretném kérni tehát, hogy egy kicsit tájékoztasson arról, hogy hogyan fogja fókuszálni a jelentésében a témaköröket, hogy elsősorban a kihalás által fenyegetett európai nyelvekre összpontosít, vagy a sokszínűségre. De ahogyan Doris Pack is elmondta egyébként, nem fogja megengedni azokat a módosító indítványokat, amelyek nem a témához kapcsolódnak. szétosztotta különböző dokumentumokat, itt látjuk például a kialás által fenyegetett nyelveket, és bocsássák meg, hogy Spanyolországról beszélek, azt mondják, hogy a baszk nyelv, amely jelen pillanatban egy védett nyelv, hivatalos nyelv, a spanyolországi baszkföldön, illetve Navarában, az iskolában is tanítják, Ugyanakkor viszont az aranész, az arániai nem található, ezt az aránvölgyben beszélik. Egyébként csodálatos környék, hogyha sielni akarnak, akkor feltétlenül menjenek el oda. Tehát nem tudom, hogy nagyon különbözik a helyzet, vajon egyik nyelvnél, illetve másik nyelvnél, hogyha mindkettő kihalás által fenyegetett nyelv. Aztán van egy olasz dolgozat, szerintem ezt minden kolléga megkapta, ezekben pedig, ebben a szövegben a különböző kisebbségi nyelvekről beszélnek a különböző államokban, ami a katalánt illeti, csak azt mondják, hogy Spanyolországban beszélik, hát Franciaországban is beszélik, illetve Olaszország egy részében, Szardíniában például egészen pontosan. Tehát szerettem volna, hogyha ezt azért pontosan megfogalmazzák. Ami pedig Clemens Serrano úr mondott, szerintem az is nagyon fontos, hogy a nyelv minősége milyen, hogyan beszélik az adott nyelvet. Azt mondta, hogy Katalóniában nem ismerné olyan katalánt, aki ne beszélne spanyolt, tehát kaszteljánot, kasztíliait. Nagyon sok olyan katalánt ismerek, aki egészen borzalmasan rosszul beszél spanyolul, Úgyhogy azért ebben az esetben ne csak arról beszéljünk, hogy beszéli-e valaki a nyelvet, vagy hogy milyen mélységben ismeri azt. Ezek lennének tehát a megjegyzéseim, de minden esetre úgy gondolom, hogy borzasztó fontos ez a jelentés, nagyon érdekes és konstruktív, mert nyilván a különböző nyelvek az európai örökségünknek szerves részét képezik. De akár a sportban, a kisebbségi sportokról beszéljünk, amelyeket nagyon sok régióban gyakorolnak, a néppárti frakcióban egyébként nem sokára pontosan ezen kisebbségi sportokról fogunk tartani majd egy napot. Nagyon szépen köszönöm. Ora la parola l'onorevole Kammerevert. Ja, vielen herzlich. Kammerevert kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadásokat, ami számomra még inkább világossá vált és ezt az Alfonzi, és Alfonzi hozzászólnék ezzel kapcsolatban, hogy nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk a veszélyeztetett nyelvek, illetve a kisebbségi nyelvek definícióját. Ugyanarról van itt szó, vagy hát itt mégiscsak differenciált a, helyzet. az irodám talált még egy tanulmányt, ahol a nyelvek kialásáról volt szó, méghozzá a digitalizáció által is felgyorsított nyelvek kihalásáról. És világszerte, illetve az Európai Unión belül összesen 30 nyelvet vizsgáltak meg, észtelt, német, angol, francia, mindezek az általunk ismert nyelveket megvizsgálták ebben a jelentésben, és megnézték, hogy technológiai szempontból milyen támogatást kapnak ezek a nyelvek. Például fordító programok foglalkoznak ezzel, vagy helyesírás ellenőrző programok léteznek-e az adott nyelvre vonatkozóan. És ahhoz az ijesztő eh, következtetéshez jutott, csak hogy az általunk ismert 30 nyelvből 21 veszélyeztetett, nem kis mértékben. A digitális kihalás veszélye fenyegeti ezeket a nyelveket. Úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes eredmény. Talán erre is szánhatnánk egy-két gondolatot, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy egyes nyelvek, az általunk ismert és értékelt nyelvek, mint német, spanyol, olasz, lett, észt, vagy bármelyik másik nyelv is a, a technológiai fejlődés során ne vesszenek el. Azért, mert a komputerprogramok, a számítógépes programok nem támogatják ezeket a nyelveket, és egyre inkább egy specifikus nyelven kívánnak kommunikálni az emberek, ami általában továbbra is az angol. Felmerült bennem az a kérdés is, hogy az unión belül mennyire járulunk mi is ahhoz hozzá, hogy egyes nyelvek egész egyszerűen veszélybe kerülnek. Emlékezem arra a vitára, amit már évek óta folytatunk az Európai Bizottsággal, koordinátor külön is említettem ezt, hogy az elmúlt évben egy nagy kezdeményezésben felhívtuk az Európai Bizottságot arra, hogy valamennyi uniós hivatalos nyelven engedélyezze a kérelmeket, a, a a dokumentumok benyújtását a bizottsághoz, és az Európai Bizottság azóta is ellenkezik, és azt mondja, hogy a konzultációs anyagokat csak angol, német vagy francia nyelven lehet benyújtani hozzájuk. Én ezt valóban veszélyesnek gondolom az Európai Unión belül, hogyha mi itt Európában ö, megegyezünk abban, hogy gyakorlatilag csak három nyelven dolgozunk, és minden más nyelven nem lehet a bizottsághoz fordulni, mert ezt nem fordítják le, és nem lehet biztos abban, hogy saját nyelven kap választ erre a beadványra. Hát én ezt nagyon nagy problémának tartom, még ma erről fogunk eszmét cserélni, és tudjuk, hogy az európai ombudsman is hallatta a szavát ezzel kapcsolatban, hogyha számunkra valóban fontos az európai nyelv és sokszínűség, és ezt kulturális értékként látjuk, amelyet meg kell védenünk, akkor a saját politikánk esetében és az Európai Parlamentben, de az Európai Unió egészében is úgy kell alakítani, hogy látszódjon az, hogy valamennyi nyelv számunkra egyforma értékkel bír, és egyformán bánunk valamennyi nyelvvel, akár a parlamentben, akár a bizottságban, akár a tanácsban. Úgy gondolom, hogy e témával kapcsolatban kapcsolatban fontos lenne, hogyha erről is elgondolkodnánk és erről is vitát folytatnánk. És aztán egy kérdés még a szakértőkhez. Mit tudunk tenni, mint Európai Parlament, hogy támogatni tudjuk, és nem csak pénzzel, hát az elnök asszonyunk is említette azt, hogy sajnos sok forrással nem rendelkezünk ezen a területen, de mit tudunk pénzen túl, finanszírozáson túl tenni, annak érdekében, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a nyelvi sokszínűség Európában valamennyi, az élet valamennyi területén fennmaradjon. Köszönöm szépen. Grazie la parola all'onorevole Kelly. Köszönöm, Kelly úr következik. Uh, thank you very much and thanks to the experts. Köszönöm a szót, és köszönöm szépen a szakértőknek, hogy hozzászóltak. Írországból jövök, és hát megvan a saját nyelvünk, az ír nyelv, és uh, ezt a nyelvet én is beszélem, sőt, itt a parlamentben is hozzászólatok ezen a nyelven, hiszen vannak tolmácsaink, és a tolmácsok feladata rendkívül fontos ebből a szempontból. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az európai intézmények és a parlament hozzájáruljanak ahhoz, hogy a kisebbségi nyelveket is beszélhessék a képviselők itt Európában. Természetesen a pénzügyi keret mindig szűk, a nyelvi sokszínűség előmozdítására. Például itt sincs lehetőség arra, hogy írül beszéljek, mert nincsen ennyi tolmács, nincsen ennyi kabin. Természetesen ezeket a megszorításokat el kell fogadnom. Elhangzott, hogy az új technológiákat és a közösségi oldalakat is fel kellene használni a kisebbségi nyelvek előmozdítására, mert a fiatalok különösen kedvelik ezeket a médiákat. Ez tökéletesen helytálló megjegyzés, éppen csak ez nem történik meg a valóságban, európai szinten. Mondjuk az Európai Parlament honlapja írnyelven például nem férhető hozzá. A dokumentumokat nyilván le kell fordítani írnyelvre, mondjuk a Lisszaboni szerződést. Egyébként nem tudom, hogy a Lisszaboni szerződést egyáltalán keresi és olvassa -e valaki írnyelven. Úgyhogy meg kell találnunk a leghatékonyabb lehetőségeket. Az is elhangzott, hogy az a nyelv nyelv, amit az emberek beszélnek. Ez pontosan így van. Ez a nyelv legfontosabb kritériuma, hogy azt beszéljék az emberek. Úgyhogy európai szinten oda kellene figyelnünk arra, hogy a fiatalok, a mindennapi életben, a közösségi oldalakon használják ezeket a nyelveket. És van itt még egy pont, ami nagyon fontos, elhangzott az imént, hogy gazdasági okai is vannak annak, hogy a kisebbségi nyelveket védeni kell. Hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor elhangzott, hogy a világ nyelveinek 4%-án beszél a világ lakosságának 97%-a. Tehát akkor gazdasági szempontból hogyha megnézzük a maradék 4%-ot, aki számos nyelven beszél, tulajdonképpen ők nem nagyon nagy részét képviselik a társadalomnak. Ez mondjuk egy kicsit ellentmond annak, hogy gazdaságilag nagyon sok potenciál rejlene a kicsi, kisebbségi nyelvekben. A valódi gazdasági potenciál igenis a, a nagy nyelvekben rejlik, és ez igaz Írországra is, azok, akik mondjuk az angol mellett franciául vagy németül beszélnek, sokkal keresettebbek a munkaerőpiacon, mint hogyha valamilyen kis nyelvet beszélnének. Úgyhogy azért legyünk egyértelműek, és ezt mondjuk ki, ez tény. Gazdasági szempontból egy nagy nyelvnek mégiscsak nagyobb az ereje. Természetesen a kisebbségi nyelveket attól még meg kell őrizni, és egy nyelv előmozdítására pénzt kell áldozni, ez egyértelmű. és nem mondanám azért azt otthon, hogyha az nyelvet előmozdítjuk, akkor az ennyi és ennyi GDP-t fog teremteni, de ettől függetlenül tökéletesen egyetértek azzal, hogy meg kell védeni a kisebbségi nyelveket, méghozzá minden lehetséges módon el kell érnünk, hogy a fiatalok használják, beszéljék ezt a nyelvet. Köszönöm szépen. Most pedig Tőkés úr kap szót. Elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örvendek, hogy egy korzikai kollega Alfonzi úr a jelentéstévője ennek a véleménynek, és mint, mint árnyék jelentéstévő a néppárt részéről nagyon szívesen működöm együtt vele, úgyis, mint romániai magyar. A parlamentben külön megköszönöm itt a tolmácsoknak a munkáját. Ez egy álom, amit itt tapasztaltam Romániából jövet, ahol még a magyaroknak büntetést kellett fizetniük a csángóknak, amikor használták a szünetben a magyar nyelvet, még ezelőtt nem régen Ceausescu idejében, és az ördög nyelvének nevezték Romániában a magyar nyelvet, vagy ha arra gondolok, hogy a román parlamentben fel akarna valaki szólalni magyarul, akkor az, az botrány lenne belőle, miközben itt nyugodtan beszélhetünk 23 nyelven és ez egészen természetes. Nyilvánvaló, hogy még ha nem is kifizetődő, mert itt a gazdaságot szerintem mesterségesen erőltetjük, még ha nem is kifizetődő egy a nyelvek, a, a pusztuló nyelvek támogatás, akkor is kell védeni őket, mert érték. És az Európai Unió értékeken alapul, hogy ha megvédjük a kipusztuló állatfajokat, akkor mennyivel inkább meg kell védenünk az emberi lényeket és a nyelvek hordozóit, az emberi lényeket. Engedjék meg, hogy egy szubjektív kitérőt tegyek. Látom, hogy hogy pusztult ki 700 ezer erdélyi szász és sváb. Olyanok a falvaik, egy gyönyörű ezeréves kultúra, a szász kultúra, olyanok a falvaik, mint a kihalt kagyló. Kiürültek, és rendre romos állapotba kerülnek ezek a csodálatos vártemplomok, falvak. Persze meg kell menteni őket, most már valami elkezdődött vagy arra gondolok, hogy, hogy egy száz évvel ezelőtt magyar faluban, Erdélyben ma már csak három magyar református él, és omlik a vakolat. Ezek mind megrendítő dolgok, és ezért nem tudok egyetérteni nem tudok egyetérteni teljes mértékben Pák asszonynal, hogy a kisebbségekről ne beszéljünk. Szorosan, contradicțiunea diecto, szorosan együttműködik, együtt összefügg a kisebbségi kérdés a, a nyelvi helyzettel. A, a nagyon elnyomott kisebbségek halálra vannak ítélve. És itt tegyek egy kitételt, a magyar nyelv nincs veszélyben Magyarországon, de tz országban vagy öt hat szomszédos országban veszélyben van és ki fog pusztulni hogyha nem védjük meg mert jogilag politikailag elnyomott állapotban élnek ezek a magyarok ki fog pusztulni a nyelvük ugyanarra a sorsra jutunk mint a romániai németek vagy a romániai ö, szászok úgyhogy ö, nagyon fontos hogy a jelentésben meghatározzuk hogy hogy nem csak egy, egy nyelv, hanem egy kisebbségi, nem csak önmagában egy nyelv, hanem egy kisebbségi nyelv is lehet veszélyeztetett, kipusztulásra ítélt nyelv. És végül engedjék meg, hogy egy éppen Ayala Fiszász úrra gondolva egy nagyon hétköznapi példával zárjam erdélyben a sportélet 80%-a magyar volt ezelőtt 50 évvel, ezelőtt 70 évvel pedig a román válogatott, foci, válogatottnak 80%-a volt magyar. Az asszimilációs és a kirekesztő politika miatt ma már teljesen elrománosodott a sportélet, de én nem a románok ellen beszélek, mert szeretem a jó román sportolókat, és nekik drukkolok, hanem, hanem a jelenségről beszélek. Na most már a sportéletben is mennyire motiválja azt az kisebbségi fiatalt, hogy az anyanyelvét beszélje, hogyha nem, diszkrim, nem diszkriminálják. Mert az utóbbi időben már a nevét is meg kellett változtassa egy magyar sportoló, hogyha a román ö, sportban akart érvényesülni. Szatmariano, Bölöni, ö, ö, csomó sportolom, a neve Balázs, Jolanda Balázs, az Balázs Jolán, meg kellett változtassa. Tehát nekünk jogilag, kisebbségpolitikailag, politikailag általában támogatnunk kell a nyelveknek a beszélőit, mert egy nyelv sokszor egy népet jelent, egy népcsoportot, egy vidéket, egy közösséget. Grazie, onorevole Boris. Köszönöm, Boris képviselő. Kolega László Takas powiedział jakby o... Köszönöm szépen. Tökés László kollégám egy nagyon komoly problémát vetett fel, aminek természetesen megvan az egész történelmi kontextusa, amit ismernünk kell. Amikor a tíz ország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor az Európai Unió ugye hatalmas bővítésen ment át, a vasfüggöny leomlott, és ennek következtében új kisebbségi problémák jelentek meg Európában. Számos kisebbséget elnyomtak, megaláztak, és ezek az adott államok részéről igenis tudatos politikai célkitűzések voltak. Számos személyes példát is tudnék mondani, mondjuk ukrán kisebbségi kérdésekben, vagy pedig azokról a százezerekről is beszélhetnénk, akiket a kommunista hatalom helyezett át egyik régióból a másikba, és akik ennek következtében nem tudták tovább használni az anyanyelvüket. Igenis, történnek ilyenek Európában, és most azért elindult egy olyan folyamat, amivel megpróbálnak ezek a kis közösségek visszatérni a saját kultúrájukhoz, visszatérni a saját nyelvükhöz, és ebben mindenképpen segítséget kell nyújtani. Az Európai Unióhoz való csatlakozás óriási lehetőség minden egyes újonnan csatlakozó számára, és nagyon fontos, hogy a csatlakozó országok számára egyértelművé tegyük, hogy a kisebbségi nyelvek és kisebbségek jogait, kisebbségi nyelveket és a kisebbségek jogait igenis komolyan kell venni. Tulajdonképpen minden tagállam szembesül azzal a problémával, hogy élnek a területén nyelvi vagy egyéb kisebbségek, és hogy ezek a kisebbségek sokszor olyan jogokat követelnek, amelyeket a hatalom nem ad meg nekik, tehát a helyi hatóságok vagy a nemzeti szintű döntéshozók összeütközésbe kerülnek ezekkel a kisebbségekkel. Az Európai Uniónak pedig a kölcsönös elfogadás és a kölcsönös tisztelet területének kell lennie, minden egyes tagállamnak tisztelni kell azokat, akik más állampolgársággal rendelkeznek, hát akkor hogy ne kellene azokat tisztelniük és védeniük, akik az adott ország állampolgárai éppen csak más nyelven beszélnek. Európában a nyelvi sokszínűséget több területen is fenyegetik, és az európai kultúra, különösen az európai filmipar rendkívül fontos mindenhol a világon, és minél sokszínűbb a kultúránk, annál jelentősebb ez világszinten. 1200 európai film jön létre minden évben Európában, kétszer annyi, mint az Egyesült Államokban, De mondjuk nézzük meg, hogy mi történik, hogyha egy lett, vagy egy litván, vagy egy spanyol szeretné, szeretne megnézni egy olyan filmet, amely egy másik tagállamban keletkezett. Hát jó lenne, hogyha a legfontosabb filmeket minden egyes európai nyelvre le lehetne fordítani, hogy az európaiak is hozzáférjenek egymás kultúrájához. Megvannak most már azok a digitális technológiák, amelyekkel igazán nem kerül csillagászati az ex összegekben egy filmnek a lefordítása, úgyhogy jó lenne, hogyha az európaiak szélesebb körben hozzáférhetnének a többi európai kultúrájához. Emlékezzünk csak azokra a vitákra, amelyeket az európai szabadalmakkal kapcsolatban lefolytattunk. Spanyolországnak megvoltak ezzel kapcsolatban a problémái, aztán a közép-kelet-európai országoknak is. Rengeteg probléma felmerült a különböző szabadalmak lefordításával kapcsolatban is, hogy ez mondjuk legyen mindig angolul, vagy pedig kelljen ezt lefordítani legalább három nyelvre. Nyilván magának a fordításnak önmagában véve lesz valamennyi költsége, de nem csak a költségekre kell gondolnunk, hanem arra is, hogy minden egyes információ itt Európában minél több mindenki számára hozzáférhető lehessen. Gászki. O, dziękuję panie przewodniczący. Ja rzeczywiście też popieram stanowisko tych wszystkich, którzy powiadali się. Köszönöm szépen. Szeretnék én is támogatni mindenkit, aki a kisebbségi nyelvek védelme mellett foglalt állást, hiszen a kisebbségi nyelvek igenis értéket képviselnek. Hogyha komolyan és hatékonyan szeretnénk megvédeni az európai sokszínűséget, akkor a munkát a nyelvi sokszínűség védelmével kell kezdeni számos egyesület, fórum, személy dolgozik Európában azon, hogy megmaradjon a nyelvi sokszínűség. Ezeknek a szereplőknek sokkal nagyobb segítséget kellene nyújtani az Európai Unió részéről, illetve a mi szakbizottságunk részéről. A nyelv tulajdonképpen minden egyes személy identitásának alapköve. A nyelvészek egészen Arisztotelésztől kezdve, egészen Chomskyig mind így gondolkodtak. Természetesen óriási különbség van Arisztotelész és Chomsky között, de mindketten úgy gondolták, hogy a nyelv szerepe alapvető fontosságú egy személy identitásában. Szimbörn asszony szeretne néhány megjegyzést elmondani, mint árnyék jelentéstevő, ő Velszből érkezett, és um, Velszről is, a Velszi nyelvről is szó esett a mai napon, mint olyan régió, amely nyelvi védelemre szorul. Swinburne asszony nevében azt szeretném elmondani, hogy a velsziek rendkívül büszkék a nyelvükre, de sajnos felmerülnek problémák, ugyanis egyre kevesebb a lehetőségük arra, hogy beszéljék is ezt a nyelvet. Veszem belül számos régióban visszaszorult a velszi nyelv használata. Tulajdonképpen Swinburne asszony azt az üzenetet kívánja eljuttatni itt a kollégákhoz, hogy a velszi nyelv is segítségre szorul. Szeretnék kihangsúlyozni azt, hogy az új technológiai lehetőségekben nagyon komoly potenciál rejlik, nagyon jó új eszközök vannak. Az eltűnőben lévő nyelvek védelmére. Az új médiák, a digitális médiák nagyon jó eszközök arra, hogy életben tartsanak egy nyelvet, mint ahogy azt Boris úr is az imént elmondta. Számomra az előadások közül a legutolsó volt talán a legérdekesebb, de szeretnék minden szakértőnek köszönetet mondani. Elhangzott néhány olyan adat, ami eléggé ijesztő és sokkoló volt, például az, hogy a világ lakosságának 98%-a a nyelvek 4%-át beszéli. Per una breve replica, massimo 5 Köszönöm szépen, akkor most megkérem Önöket, hogy maximum 5 percben válaszoljanak. Először is Jones úrnak fogjuk megadni a szót, aki az utolsó hozzászóló volt, majd jelentéstevő következik. Jones úr, tessék parancsolni. Prego, signor, signor Jones, vuole... Okay, would it be possible to just... Uh... Hogyha megengedik, akkor néhány megjegyzésem lenne az észrevételekkel kapcsolatban. A beszéltetett nyelveket illetően természetesen szükség van arra, hogy pontosan meghatározzuk a veszélyeztetett nyelveket. Ezzel nagyon sok időt eltölthetünk, és még az is lehet, hogy a végére sem jutnánk. Ami az információs technológiát illeti, egyébként az előadásomban is kitértem erre. Nagyon sok adat azt mutatja, hogy az információs technológia nagyon előnyös lehet, ugyanakkor viszont nagyon veszélyes a nyelvek összefüggésében. És talán jó ötlet lenne, hogyha megnéznénk azt, hogy a kutatásfejlesztési programok hogyan tudnának az IKT eszközöket, hogyan tudnának olyan IKT eszközöket kifejleszteni, amelyek a kisebbségi nyelvek használatát elősegítenék, olyan rendszereket kifejlesztve, amelyek egyszerűbbé teszik ezen nyelvek használatát. És K plusz F projektek tekintetében meg kéne nézni azt is, hogy a kisebbségi nyelvek milyen gazdasági értékekkel rendelkeznek. Láthatjuk ugyanis, hogy az egyének is gazdasági előnyre tehetnek szert a kisebbségi nyelvek használatával, a kreativitáshoz, az innovációhoz is hozzájárulhatnak. Tehát a nyelvhez nagyon sok érték kapcsolódik, és annyi érték, ami túlmutat a pénzen, mint olyanon, hanem hozzájárul a szociális kohézióhoz és a többi. Ami azt illeti, hogy határozott álláspontot képviseljünk, és ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy pozitív üzenetet küldjenek a veszélyeztetett, illetve kisebbségi nyelvek tekintetében. Ebben a szakbizottságnak nagyon fontos szerepe van. És az európai szintéren megfelelő retorikát kell használni a nyelvi sokszínűség képviseletére. De hogyha megnézzük, hogy mit támogattak, viszont mit sikerült elérni, azért elég nagy a különbség. Úgyhogy próbáljunk meg valahogy ellépni, eltávolodni attól, hogy szép szavakat mondunk, hanem a tettek mezeire kellene lépni, ez lenne az első megjegyzésem. Nagyon szépen köszönöm, most pedig egy rövid észrevételt szeretnék Clement Ferrando úrtól hallani, hogyha gondolja, akkor legyen olyan kedves. Igen, nagyon röviden szeretnék szólni. Egy kicsit szeretném jobban kifejteni a gazdaság és a nyelvek, illetve a nem nagy nyelvek közötti kapcsolatot. Vannak már olyan tanulmányok, amelyeket egyébként az Európai Bizottság rendelt meg, például az ELAN tanulmányban, amely nagyon jól megmutatja, hogy a kisebb nyelvek, illetve a helyi gazdaság között milyen szoros kapcsolat áll fenn. Például, hogyha egy vállalat elmegy Romániába, a Romániának a részébe, ahol magyarul beszélnek, és a románt is használják, azok a lehetőségek, amelyek arra vonatkoznak, hogy több ügyfelet vonzon oda, sokkal nagyobbak, mintha csupán románul beszél tehát az egyik nyelv nem megy a másikkal szemben, de azért ez a fajta érzékenység, fogékonyság jobban hozzájárul a versenyképesség növekedéséhez. Aztán a határon átnyúló szempontok, határon átnyúló nyelvek esetében, ahogyan spanyol képviselő is mondta, az Arán-völgyben az aranész, az aráni nyelvet beszélik, illetve az Occitánt, ezt Franciaországban is beszélik, tehát hogyha valaki a spanyolon és a francián kívül még az oxitánt is beszéli, akkor sokkal jobban hozzájárul a helyi gazdasághoz, nem a nemzetközihez, a helyi gazdaságról beszélek. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig akkor Nikfor asszonynak fogom most megadni a szót egy rövid válaszadásra. Egy ponton azt kérdezték, ugye, hogy mit tehetne, mit kell tennie az Európai Uniónak a pénzügyi támogatáson kívül azt gondolom, hogy továbbra is arra kellene ösztözni a tagállamokat és a csatlakozó államokat is, hogy a kisebbségi nyelveket védő kártát ratifikálják, hiszen ez egyetlen olyan jogi eszköz, amely ezen a területen védelmet tud nyújtani. Még hogyha hosszú is a folyamat, és még hogyha sok vitát is folytatunk arról, mi a veszélyeztetett, vagy a kisebbségi nyelv, mégis valamiféle eh, hivatkozási alap eh, szabályozó keret ez a kárta lehet, hogy azon dokumentumoknak, amelyek a, a nyelvek listáját állítja össze a ratifikáló országokra, annak én vagyok az egyik szerzője, és Olaszország és Spanyolország nem ratifikálták ezt a kártát, tehát a mi listánkon csak a részes felek országaiban beszélt nyelveket tudtuk felsorakoztatni. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, Dr. Mózli úr, következik parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekesek voltak a hozzászólások, ugyanis a kisebbségi nyelvek és a veszélyeztetett nyelvek között már az első pillanattól kezdve különbséget tettek. Nagyon tisztában vagyok egyébként ezzel a különbséggel, és nagyon örülök, hogy erre többen kitértek. Én magam a veszélyeztetett nyelvekkel foglalkozom. Az előadásomban nem konkrétan Európáról beszéltem, hanem ha egy kicsit európai kontextusba akarjuk helyezni a témát, akkor talán azt mondhatnám el, hogy a kisebbségi nyelvek aránya, amelyek nem veszélyeztetett nyelvek, szemben a veszélyeztetett nyelvekkel egy kicsit eltérő ezen a kontinensen, mint például más kontinensenken. És ez annak tudható be, hogy számos olyan eszköz, szervezet van, védelmi intézkedések, amelyeket az elmúlt néhány évtizedben bevezettek, létrehoztak a különböző szervek, és ezek legalább megpróbálják megakadályozni a nyelvek eltűnését, hogy a kisebbségi nyelvekből ne legyenek veszélyeztetett nyelvek. Mindnyájan tudunk olyan esetekre gondolni, amelyekre ez vonatkozik. Például a, olyan nyelveknél, ahol sokkal többen beszélik az adott nyelvet, sokkal többen hozzájárulnak annak fennmaradásához, mint más kontinenseken, ahol sokkal kevesebb eszköz áll rendelkezésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig akkor Alfonzi úrnak fogom megadni a szót a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány pontot szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy mi történik majd ezzel a jelentéssel a jövőben. Tehát ez az egész jelentés a különböző örökségek védelmének keretébe csatlakozik. És itt kimondjuk, hogy minden egyes nyelv az európai örökség része, vagyis a nyelvi sokszínűséget védeni kell, és abba az irányba kell ellépnünk, hogy több forrás legyen, és több elkötelezettség legyen annak érdekében, hogy az Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét meg tudjuk védeni. Mondjuk Nézzük meg, hogy 1950-ben, amikor nagyjából létrejött az Európai Unió, akkor milyen szabályok vonatkoztak a kis nyelvek védelmére, és hogy akkor hány nyelven beszélt Európa. Sokszor elhangzott, hogy vannak a kisebbségi nyelvek, mint mondjuk a magyar Romániában, vagy pedig vannak a kihalás által fenyegetett nyelvek. Az természetesen egyértelmű, hogy a magyar nyelv és a magyar kultúra fennmarad, mert hogy Magyarországon ezt beszélik és megélik, de értem a problémát a romániai magyar nyelvhasználattal kapcsolatban. Ezt én inkább a nyelvi pluralizmus probléma körébe sorolnám. Vannak olyanok, akik olyan területen élnek Európában, ahol két anyanyelv is van, az én egyik nagypapám egy analfabéta pásztor gyermeke volt, aki valamennyire beszélt korzikai nyelven, valamennyire beszélt franciául, és ő akkor nagyon jól eléldegélt ezzel a két nyelvvel. Tehát amikor valaki olyan környezetben nő fel, ahol több nyelv természetesen jelentkezik, akkor ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak semmilyen problémát nem okoz, hogy több nyelven éljenek, és utána a képzésüket, a szakképzésüket is elvégezhetik mindezeken a nyelveken, és akkor sokkal nagyobb esélyük lesz a munkaerőpiacon is. Természetesen ez a kétnyelvűség, ez egy kérdés, és a valóban kihalás által fenyegetett nyelvek talán egy kicsit más kérdést jelentenek, de elismerem, hogy nagyon sok összefonódás van a kisebbségi nyelvek és a veszélyeztetett nyelvek között. Arra mindenképp szükség van, hogy legyen egy európai program, amelyet ki kellene egyébként terjeszteni az Európai Unión kívülre is. Itt van mondjuk az Erasmus. Tegyük fel, hogy görögök tanulnak Németországban, és akkor ők tulajdonképpen a németeket is ösztönözhetik arra, hogy több nyelvűek legyenek, hogy például görögül tanuljanak. A többnyelvűség mindenképpen érték, és mindenképpen egy kincs azok számára, akik több anyanyelvel nőnek fel. Tehát egy részről itt van az értékek védelme, más részről pedig itt vannak azok a konkrét intézkedések, amelyek nem csak egy nyelvre vonatkoznak, hanem egy egész kultúrára, egy egész közösségre. Azok az intézkedések, amelyek nem csak a fenyegetett nyelveket védik, hanem a kisebbségi nyelveket is. A második fontos kérdés, amit el kell mondanom, az, hogy a helyzet állandóan változik, a tagállamok helyzete állandóan változik. Nyilván a 80-as években egészen más volt a helyzet, amikor az Európai Nyelvi Kartáról szólt a vita. A fenyegetettségek, amelyek ma fenyegetik a nyelveket, egészen más jellegűek, mint a 90-es vagy a 80-as évek politikái. Természetesen most is vannak elnyomó jellegű nyelvi politikák itt az Európai Unió területén, ezt el kell ismernem, de azért mégiscsak egészen más a helyzet, mint a 80-as években, amikor a nyelvi kartáról folyt a vita. Elhangzott az imént, hogy a digitalizálás és a technikai fejlődés is hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos nyelvek egyszerűen eltűnnek, mert ezek a nyelvek nem követik a technológiai fejlődést. Mint ahogy Fiszasz úr elmondta, a baszk talán az egyetlen olyan nyelv, amely a 80-as vagy a 90-es évek óta jobb helyzetben van, úgyhogy bravo baszkok, nagyon örülök ennek az előrehaladásnak. Tehát végre van egy olyan nyelv, amiről példát lehetne venni, meg lehetne nézni, hogy 20-30 év alatt a baszk nyelv hova jutott el. Sajnos az egyéb kisebbségi nyelv nyelvek esetében inkább hanyatlást látunk, mint felemelkedést. És akkor most még egyszer visszatérnek az értékek kérdésére, tehát mivel értékeket védünk, közös értékeket védünk, ezért az ilyen témában tevékenykedő egyéb nemzetközi szervezetekkel, például az UNESCO-val is nagyon szoros kapcsolatban kell dolgoznunk. Jó lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos eszközöket közösen tudnánk kidolgozni és felhasználni. Nyilván a politikai megközelítés is fontos egy nyelvet, akkor kezdünk figyelembe venni, mint fenyegetett nyelv, amikor ennek a közösségnek a képviselői beszámolnak erről a problémáról, aztán megpróbálnak megoldási javaslatokat kidolgozni, és segítséget kérnek az Európai Uniótól, hogy meg tudják valósítani ezeket az intézkedéseket. És ne felejtjük el, hogy bármilyen nyelv, bárhol beszéljék is, az egész Európai Unió számára értéket képvisel. Ami itt a szakértők előadásában is megjelent, az az, hogy egészen a 2000-es évekig volt ugye egy költségvetés, és voltak olyan intézkedések, amelyek azokhoz a közösségekhez irányultak, ahol valamilyen kisebbségi vagy fenyegetett nyelvet beszélnek. De a 2000-es évektől kezdve megszűntek ezek a politikák, úgyhogy ezeket kellene újra elindítani. Köszönöm. Grazie onorevole Alfonsi. Ora eh, volevamo sentire se... Köszönöm szépen, Alfonso. Most pedig érdekelne, hogy a bizottság részéről van-e itt valaki? Tomázi úr itt van? Akkor öné a szó. Köszönöm szépen, hogy érdeklődéssel hallgattam a szakértők prezentációit, és hát értem én, hogy Alfunzi úr mire gondol, amikor arról beszél, hogy mennyire nehéz a bizottság számára egy jogalapot biztosítani a nyelvek védelméhez, legyen itt szó veszélyeztetett regionális vagy kisebbségi nyelvekről, mindazokról a nyelvekről, amelyek ugye nem hivatalos, vagy legalábbis nem félhivatalos állami nyelvek. Az Európai Bizottság végül is a hálózatok felállítása mellett döntött, hogy ezeken keresztül támogassa az európai nyelvek védelmét, a, a nyelvi sokszínűség támogatását e, szolgáló hálózatról van itt szó, illetve itt van ugye az MPLD is, amely szintén támogat az Európai Bizottság. Aztán egy a többnyelvűség területén egy platformot is létrehoztunk a civil társadalommal, ahol szintén ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyek valamennyi európai, Európában használt nyelvre vonatkoznak, különbségtétel nélkül. Vannak különböző programok, nem csak az életen áttartó tanulás, vagy az ifjúság program, hanem további programok is, amelyek a nyelvi sokszínűséget és a nyelvek védelmet is szolgálják. Például az irodalmi műfordításokat is támogatjuk ezekre a nyelvekre. Az Európa Tanácssal is együttműködünk, és ezen a területen is megpróbáljuk tehát a sokszínűséget, a nyelvi sokszínűséget hangoztatni. Hallhattuk azt a mai napon is, hogy mindenki számára mást és más jelent ez a nyelvi sokszínűség. Nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy Alfonzi úr jelentése milyen ajánlásokat fog megfogalmazni, és biztos vagyok abban, hogy ezt megfelelően értékelni is fogjuk. Több hozzászóló is kiemelte azt, és a nyelvtudósok is eljutottak, hogy a veszélyeztetett kisebbség és regionális nyelvek valóban élő jelenségek, ezek nem egy múzeumba tartoznak, nem ezt élőlényekként, élő szervezeteként kell kezelni. Tudjuk, ha így teszünk, hogy ezek a nyelvek fejlődnek, és, és színesebb és válhatnak. És ezt a dinamikát kell, a nyelvek fejlődési dinamikát kell megvizsgálni. Egyen szó nagy nyelvekről, vagy kis nyelvekről, veszélyeztetett vagy nem veszélyeztetett nyelvekről. E, a nyelvek a jövőben tovább fognak fejlődni, és nagyon fontos, hogy hogy itt ne traumatikus változásokra kerüljön sor, hanem természetes fejlődés menjen végbe, és kulturális örökségünk részeként ezek tovább éljenek. Köszönjük szépen a bizottságnak, és emlékeztetnék arra, hogy Alfonzi úr áprilisban fogja benyújtani a jelentős tervezetét, és májusban szavazunk majd róla a szakbizottságban. Ezzel pedig rá is térünk az ötödik napi rendi pontra. Eszmecsere a, a Press Europe képviselőivel. Ez egy híroldal, amelynek székhelye Párizsban található, és naponta különböző cikkeket tesznek közzé, több száz cikkből választanak ki cikkeket, és tíz nyelvre, franciára, angolra, olaszra, romára, portugálra, hollandra, lengyelre és csenyelvre fordítják le ezeket. Esetleg egyet-kettőt kiadtam, akkor elnézést kérek, de e, e, négy szaklap konzorciumából jött létre a Press Europe, akkor erre a varsói, e, egy római, egy portugál és egy francia cégből áll ez a konzorcium, és ez a többnyelvű szerkesztőség, tehát szabadon dolgozik, presseurope.eu címen érhető ez a holnap, és 3.12-ig eh, van időnk, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Kérem, hogy a vendégeink 10-10 percben szóljanak fel, és mutassák be röviden a szervezet munkáját, és aztán a képviselők kapják meg a szót, hogy kérdéseket tegyenek föl. Az első beszámoló, az első prezentáció Paul Shane úrtól, ha lesz hallható. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a meghívást, én fogom bemutatni a presszeropot, Polsen a nevem, és én vagyok ennek az internetes médiának a koordinátora, amely 2009-ben indult el, és ennek az a célja, hogy pártatlan módon tíz nyelven taglalja az Európai Uniós híreket cseh, német, angol, spanyol, francia, olasz, holland, lengyel, portugál és román nyelven. Tehát minden egyes cikk tíz nyelven elérhető, és a Facebookos és Twitteres oldalaink is mind tíz nyelven elérhetőek. Több kollégám is itt van a mai napon, többek között Erik Morris főszerkesztő, Alessandro, aki az internacionál képviselője, Lorenz kollégánk, aki a Press Europe német verziójáért felelős, ezen kívül lengyel és holland kollégák is itt vannak. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak minket, hogy itt lehetünk és bemutathatjuk önöknek a Presszerop munkáját. Először is nézzük meg, hogy hogyan is jött létre a Presszerop. Az eredeti projekt azért indult el, mert azt tapasztaltuk, hogy az Európai Unióban a nyilvános vitákat sokszor befolyásolják a nemzeti aspektusok, és nem érvényesülnek igazán az európai állampolgársági kérdések. Amikor Európáról hallunk, akkor ez egyfajta nemzeti szemüvegen keresztül jut el hozzánk ez a hír, és mindenki igazából a saját országának érdekeit képviseli. Természetesen önök képviselők azért vannak itt a parlamentben, hogy európai érdekeket képviseljenek, és európai véleményeket konfrontáljanak. És mi úgy gondoltuk, hogy létre kell hozni egy tényleg olyan európai platformot, amelyet nem befolyásol semmilyen nemzeti érdek hogyan tudjuk eljuttatni a különböző Európai Uniós polgárokhoz a többi tagországban keletkező híreket, cikkeket, hogyan tudnak a különböző internetfelhasználók egymással vitázni, és hogyan tudunk egy olyan sok nyelven megvalósuló fórumot létrehozni, ahol szüksége, ahol megvalósulhat egy ilyen fajta párbeszéd. Mi interneten és ingyenes módon egy nagyon sokszínű európai hír szolgáltatást tudunk nyújtani, és megpróbáljuk mindenkivel megértetni azt, hogy mit is jelent ma európainak lenni két, négy év alatt 2000 cikket jelentettünk meg 10 nyelven. Több mint 1500 újságíró, kutató munkája jelent meg a honlapunkon. 10 millióan látogattak el hozzánk, és 5 millió oldalt néztek meg a a presszoropon, és ezen kívül létrehoztunk egy vita oldalt is, amelyen minden egyes megjelent cikkhez legalább 40 megjegyzést fűztek. Megpróbáljuk összefogni az európaiakat annak érdekében, hogy legyen valódi vita, hogy több nyelven hozzá lehessen szólni, hogy lehessen kérdezni és válaszolni. Ezen kívül közvéleménykutatások eredményét is közöljük, valamint olyan eseményeket is szervezünk, ahol személyesen is megjelenhetnek az érdeklődők. A médiákat, az értelmiségieket, az újságírókat és az európai polgárokat szeretnénk összehozni itt Európában. Tehát azt mondanám, hogy a Press Europe egy több nyelvű találkozási hely azok között, akik az Európát érintő kérdésekben szeretnék kifejteni a véleményüket. A Presszerop egy olyan olvasói közösség, amely megkívánja vitatni a fontos európai kérdéseket, a különböző globális kihívásokat, a demográfiai kérdéseket, elemzik a tendenciákat, és mindazokat a kérdéseket, amelyek minden egyes európai polgár mindennapi életét meghatározzák Dublintól Aténig mindenkit csak arra tudok ösztönözni, hogy olvassák el ezeket a cikkeket, hogy a saját nyelvükön vegyenek részt a presszorok munkájában, hogy írjanak megjegyzéseket, mondják el a véleményüket, hogy kialakuljon egy valódi európai közvélemény. A következő európai választások 2004 májusában lesznek. Ez igazából olyan egyedi esemény a világon, amelynek mindenképpen örülnünk kell. Amikor vitát folytatunk parlamenti képviselőkkel, európai döntéshozókkal, újságírókkal, akkor mindenki attól tart, hogy nagyon kevesen fognak elmenni szavazni. Nagyon sokan bezárkóznak, saját identitásukba fordulnak, nem érdeklődnek az európai politika iránt, de hát most nem ennek az okaival szeretnék beszélni, hiszen nem ez ma itt a feladatom. Én csak azt szeretném elmondani, hogy igenis van egy olyan Európa, és van nagyon sok olyan európai fiatal, aki vállalkozókedvű, nyitott és szeretne részt venni az európai életben. A 18-35 éves korosztálynak legfontosabb információ forrása az internet, és az európai demokráciának is ki kell használnia az internetben, a mobil lehetőségekben és a közösségi oldalakban rejlő lehetőségeket, hogy mobilizálni tudja az európai fiatalokat. A Europe szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen menjenek el szavazni 2014-ben. Folyamatosan próbáljuk mobilizálni a fiatalokat és természetesen mindenkit az interneten. Szeretnénk láthatóbbá tenni az európai választásokat, és reméljük, hogy a fiatalok, és nem csak az a generáció, akik Erasmusra ide-oda utaztak, minél többen elmennek majd 2014-ben szavazni. Úgyhogy megpróbáljuk magunkat ismertebbé tenni, az Európai Uniót ismertebbé tenni, és mindenki attól tart, hogy demokráciai válság alakul majd ki a 2014-es választásnál, mi viszont úgy gondoljuk, hogy igenis tehetünk annak érdekében, hogy az európai polgárok aktívak legyenek, és most átadom a szót főszerkesztőmnek, Erik Morrisnak. Madame la Présidente de la Commission Elnök asszony, tisztelt alelnökök, tisztelt képviselők, Erik Morris vagyok, és én vagyok a Press Europe főszerkesztője. Tizen dolgozunk, vannak webmastereink, van 15 külső munkatársunk, és 60 fordítónk mindenhol Európában. Mielőtt elmondanám, hogy hogyan is működik a Press Europe, visszalépnék arra, amit Paul Shen már elmondott, vagyis arra, hogy az Európai Uniót szeretnénk összefogni, ugyanis az Európai Unió nélkül és az európai polgárság nélkül, ami tényleg képes átlépni a 27 ország határait, nem lehet megvitatni az Európai Unió fontos kérdéseit. Nézzük akkor, hogy hogyan is működik a presszorok. Mi páratlan, kiegyensúlyozott és egyedi módon próbáljuk tálalni a különböző véleményeket, cikkeket, és nagyon sok újsággal dolgozunk Európán belülről és kívülről. Tehát megnézzük, hogy az európaiak milyen, ország, milyen cikkeket és milyen újságokat olvasnak, és ezekből választunk, és ezeket lefordítjuk az összes többi munkanyelvünkre, hogy a többi polgár is le tudja, el tudja ezeket olvasni. Úgyhogy ez az egyetlen lehetőség, ahol például egy német megtudhatja, hogy mi történik Görögországban, vagy Magyarországon. Ez az, ahol megnézhetjük, hogy a Beppe Grillo ügy hogyan alakul tovább, hogy mi történik akkor, amikor majd Horvátország csatlakozik, és hogy hogyan alakul a munkanélküliség Európában. A Presserop különböző országok különböző cikkeit mutatja be, így mindenki kialakíthatja a saját véleményét. Összesen eddig 400 újságból vettünk át és fordítottunk le cikkeket. Tehát a cikkek mindenhonnan érkeznek Európából, és úgy gondoljuk, hogy ennek segítségével előmozdíthatjuk az európai identitást. Tehát amikor mondjuk egy déleurópai ország elolvas egy cikket Hollandiából, a skandináv országokból, vagy az Egyesült Királyságból, akkor valóban látja, hogy hogyan is vélekednek mások az ő országáról, és lehet véleményt is cserélni ezen a honlapon, és így valóban kialakul egy európai közvélemény, amit szeretnénk mi is továbbfejleszteni. Minden egyes cikkünkhöz kb. 50 megjegyzés érkezik. A Pressuropon ugye a fordítás segítségével tudnak egymással kommunikálni a résztvevőink, hiszen azért a nyelvi akadályok nagyon sokszor megakadályozzák a valódi párbeszédet itt Európában. A mi közösségünk, a presszoropos közösség egy igazi európai közösség. És szeretném elmondani itt a parlamenti képviselőknek, hogy az európai polgárokat igenis érdeklik az európai viták. Az európaiak szeretnék megtudni, hogy mi történik Európában, nagy örömmel olvassák a különböző elemzéseket, és nagyon örülnek annak, hogy létrejött egy ilyen nemzetek fölötti fórum, ahol természetesen helyet kap a nemzeti identitás, de mégiscsak európai fórumról van szó. Az Európai Parlament és a tagállamok között meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az érdekek képviseletében. Az európai identitást csak akkor tudjuk előre mozdítani, hogyha az európai polgároknak megvannak azok az eszközeik, amikkel részt is vehetnek ennek az európai európai gondolkodásnak a kialakulásában. Már a 19. századtól elindult az európai identitás kialakítása, és hogyha a különböző tagországok számára fontos vagy érzékeny kérdéseket megismertetjük más tagállamokkal, akkor igenis Európát építjük. Mi is interneten dolgozunk, és egyértelmű, hogy az internet nem fog megoldani egyik napról a másikra minden egyes problémát, de ne felejtjük el, hogy ez a legfontosabb információ forrás a fiatalok számára. Elég csak megnézni Beppe Grillo sikerét Olaszországban, vagy Obama legutóbbi kampányát, és láthatjuk, hogy milyen egyedi lehetőségek rejlenek az internetben és nem csak az internetről beszélek, hanem a mobilos applikációkról is, és a Facebookról, a Twitterről, a LinkedInről, a Google Plusról és egyéb közösségi oldalakról. Mondjuk néhány évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt, amikor a Pressorop létrejött, akkor még nem léteztek mindezek a lehetőségek, és akkor még csak általánosan egy internetes weboldal formájában terjesztettük ezeket a híreket és cikkeket, de megpróbálunk haladni a korral, és kihasználni a legfontosabb lehetőségeket. A következő hónapokban a Press Europe még inkább az Európai Parlamentre és a képviselőkre fog koncentrálni a cikkek kiválasztásában. 2009-ben jött létre a Press Europe, és azóta nagyon sok új eszközünk van. Most már azért négy éves szerkesztői tapasztalatunk van, amelyre támaszkodhatunk. Mindannyian tudjuk, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a fiatalok nagyon alacsony arányban fognak részt venni a jövő évi választásokon, és a Press Europe azon dolgozik, hogy a fiatalok minél jobban belefoljanak a politikába. Itt van ugye a 2014-es év, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk nagyobb politikai részvételt elérni. Meg kell vizsgálnunk, hogy az európai képviselők és az európai polgárok között milyen fenntartható párbeszéd lehetőségeket tudunk kidolgozni. Jó lenne, hogyha minél több internetes információt kapnának az európai polgárok a választásokról, és ennek a munkának már most 2013 tavaszán el kell indulnia, és tartania kell egészen a választásokig. A Press Europe egyébként arra is ösztönzi az aktív résztvevőit, hogy részt vegyenek azokon a vitákon, amelyek részben itt a parlamentben lesznek, a következő például június 4-én a Voxbox-on keresztül, ahol az Európai Uniós képviselőkkel lehet majd beszélni, vagy interneten, vagy pedig személyesen azon látogatók részére, akik itt lesznek ezen a napon. A Presserop úgy véli, hogy az Európai Parlament alapvetően fontos szerepet játszik abban, hogy tényleg konstruktív és kiegyensúlyozott európai politikai vita jöhessen létre. A Presserop pedig úgy véli, hogy megpróbálhatja, és képes is rá, hogy összefogja azokat a különböző véleményeket, amelyek Európában kialakulnak az európai kérdésekben, és megpróbáljuk az önök munkája által elindított vitát és a 2014-es választást a lehető legszélesebb körben megvitatni, és most az internacionále képviselőinek adom át a szót. Eh, grazie, signora Presidente, signore, signor Vicepresidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve alelnökök. Hakasszony. The possibility to ask questions kérdéseket is szeretnénk majd feltenni önöknek, mert nyilván a Press Europe nagyon-nagyon fontos, ezért hívtuk meg, de azért annyira nem fontos, hogy négyen szóljanak hozzá. Nagyon sok dolgot szeretnénk még megtudni, ami nem hangzott el, de az időre nagyon kell vigyáznunk, úgyhogy kollégák, ki szeretne hozzászólni? Martin. Martin, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is, hölgyeim és uraim, szeretnék önöknek gratulálni a munkájukhoz, a Pressirap dolgozóinak. Korábban is már találkoztunk személyesen, és szóltunk az önök erőfeszítéseiről, ezért azt gondolom, hogy borzasztó jó munkát végeznek. Nagyon sok a követőjük, itt egyébként a telefonomon is van egy alkalmazás, amit használok, és a kollégáknak is azt javaslom, hogy használják ezt az alkalmazást, mert ez egyik azon kevés területeknek, ahol arról beszélhetünk, hogy egy valódi európai közösségi teret, közösségi szférát hozunk létre. Úgyhogy ehhez még egyszer gratulálok, és nyilván nagyon veszélyes életet élnek ezzel együtt, hiszen az intézmények támogatják önöket anyagilag, és vitát is folytattunk már erről, de kérdéseim is felmerültek, amiket szeretnék önöknek feltenni, ha már itt vagyunk mindannyian. Azt mutatják, hogy a, van itt egy nagyon érdekes térkép, ami az európai lakosságot mutatja, de attól tartok, hogy itt a nyelvek anyanyelv tekintetében, az anyanyelvi térkép tekintetében a svédeket kihagyták, ott van viszont Románia. Egy aggályom van egyébként, hogy nagyon jó lenne, hogyha a skandináv országokat is megpróbálnák meghódítani, hiszen nagyon sok potenciális olvasót nagyon érdekelne, hogyha a dél-közép-kelet-európában folyó vitát és figyelemmel kísérhetnék, úgyhogy ez lenne az egyik ajánlásom. Aztán a másik kérdésem, hogy mivel önök nagyon sikeresen lefordítanak, átültetnek cikkeket, de mi a helyzet a képekkel? Most olyan helyzet tapasztalható, hogy az elkövetkezendő években a, az információ 80%-át képekben fogják megjeleníteni. Nem tudom, hogy mivel önök azt mondták, hogy elsősorban a fiatalokhoz szeretnének eljutni, ők általában a képekből tájékozódnak az információt, képeken keresztül kapják meg az internetről, televízióról és a többi. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy ezen a területen rendelkeznek-e valamilyen ambícióval. Végezetül pedig, ami a jövő évi választásokat illeti, van-e valamilyen elképzelésük arra vonatkozóan, hogy erőfeszítéseiket fokozzák abban a tekintetben, hogy a 2014-es választásokat közvetítsék. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony Tavares sor következik. Francia fogok beszélni, mivel már nincs portugál kabin, nem automatikusan kapjuk meg a tolmácsos, de francia fogok beszélni először, és köszönetet kell mondanom az önök munkáját. Én is egy figyelmes olvasójuk vagyok, és a portugál változata a Ezt a változatot portugálon kívül is olvassák, akik az európai ügyeket figyelmel követik, és a válságot követően egyre inkább figyelmel kísérik Afrikában, és így tovább. És ugyanígy az angol változata is igaz, hiszen az Egyesült Államokban is sokan olvassák azt, és láttam már, hogy idézik különböző gazdasági blogokban is. Tehát köszönet illeti önöket. Egy kicsit szeretnék az állásfoglásról beszélni, amelyet említett, és a jövő évi választásokról, tehát az Európai Parlamentben az elmúlt év végén fogadták az állásfoglalást a választásokkal kapcsolatban. Ezt idézték, de egy kicsit homályosan vannak fontos módosítók, de hogyha a sajtó nem segít, akkor nem fogjuk tudni ezeket a módosításokat végrehajtani. A, a, európai parlamenti családok ugye bemutathatják a jelöltjüket az Európai Bizottság érére, az európai demokrácia szempontjából ez fontos, hiszen így ne csak a törvényalkotók felét szavazzák, válasszák meg közvetlenül, hanem még több fontos vezetőjét az Európai Uniónak. De van még két további dolog is a program, tehát a bizottsági elnök jelöltjei, akinek van programjuk, hát ez nem garantált, lehet, hogy egyszerűen különböző a politikai szövetségek alapján kap támogatást egy adott jelölt, és nem a programja alapján, de a kezdeményezés részét képezte az is, ezt kérik, nem törvényben van ez vésve, de kérik, hogy legyen programja a jelöltnek. És egy másik dolgon is változtattak, és, és ez jó lenne, hogyha ez valóban meg is valósulna e, a bizottsági jelölti vitákban. E, de van egy dolog, ami még nehezebb, ez pedig az, hogy páneurópai kampányt kellene folytatni elfogadtunk egy olyan módosítót, amely azt kéri a bizottsági elnöki jelöltektől, hogy személyesen mutassák be a programjukat a, a 28 tagállamnak. Mindez nagyon fontos, mert így könnyebben is kampányolnak mondjuk Berlin, Berlin London és Párizs között, a téről nem is beszélve. Tehát hogyha mondjuk valamelyik tagállam egy bizottsági elnököt szeretne állítani, akkor mondjuk biztos, hogy érdemes elmennie Aténba megmagyarázni, hogy a bizottság hogyan kívánja majd megoldani Atén és az Európai Unió problémáit. Ehhez viszont tényleg jó újságíró hálózat kell, jó televíziók, jó internetes oldalak, és ennek tényleg el kell indulnia még jóval a választások előtt, hogy elő tudjuk készíteni a terepet a választásokig. Ennek a vitának az előkészítése meg kell, hogy történjen a fővárosokban, az egyetemi kampuszokban, igazából mindenhol. És jó lenne, hogyha fantáziadús megoldásokat találhatnánk. Hát, száz évvel ezelőtt az amerikai elnökjelöltek vonattal mentek egyik városból a másikba, és a vasútállomáson tartották meg a nagy beszédeiket, akkor ez egy újító ötletnek számított, tehát most már azért nem ilyen világban élünk, egy kicsit egyszerűbb eljutni minden egyes Európai Uniós tagállamba a kampányjal és köszönjük szépen a presszoropnak, hogy ilyen fontos szerepet játszik az európai demokrácia építésében. Köszönöm szépen, de hát azért ne higgyük azt, hogy a Press Europe hát a, a magunkhoz ragadhatjuk, és, és kampány főnökként működhet számunkra, hát azért nem ő fog helyettünk kampány, hát, hát akkor ha én meghívom őket, akkor kérje meg őket arra, hogy kampányoljanak mellettem, mert azért ez nem így megy. Én azért hívtam meg önöket, mert megismertem őket, és nagyon buzgó olvasója vagyok a honlapjuknak, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, amit ők itt eh, tesznek, és jó az, amit az Európai Bizottság is tett, ezt nem mindig mondhatjuk el a bizottságról, de hogy most egy ilyen szervezetet támogatnak, ami, eh, ha nem is eh, világszerte, de az európai kontinens illetően valóban bemutatja az eseményeket, ha, Ha most megnézzük a Ciprusról, hogyan számolnak be, elmondják, hogy Németországban, hogy ítélik meg a helyzetet Franciaországban, Cipruson hogyan vélekednek erről a helyzetről. Tehát ez mégiscsak tükrözi ezt a sokszínűséget, azt, hogy mindenki másképp gondolkodik, tehát az érintettek, illetve a nem érintettek hogyan ítélnek meg egy-egy helyzetet. Ugye, amikor ma reggel a veszélyeztetett nyelvekről beszélünk, akkor is említettem azt, hogy hogy nem azt várjuk, hogy, korzikai, vagy breton, vagy elzászi e, nyelven számoljanak be az eseményekről, de amit hallhattunk a kollégáktól, az talán e, megfontolandó, hogy ezeket a fehér foltokat a nyelvi térképen valahogy töltsék be. Hogyha megnézzük a skandináv államokat, akkor néha hűvösebbek, racionálisabbak a nyilatkozataiban, egyre hevesebbek a megnyilatkozások, talán ki lehetne ezt valahogy egyenlíteni. Amit én nem értek, és ezt másra is hallottuk, hogy, hogy Románia benne van, tehát a román nyelv szerepel a holnapban, rendben is van ez, de például Magyarország, a magyar nyelv nem. És Magyarország ma nagyon fontos. A magyarok problémája többek között ugyanis a, abban áll, hogy senki sem beszéli a nyelvüket senki sem érti őket, és nagyon sokszor egyszerűen uh, nem jól fordítják le a dolgot, és hozzánk tévesen jutnak erre az információk, hogyha például Magyarország Egyetem, és azt mondtam, hogy egy olyan módosítást uh, csinálnak, ami lehet, hogy problematikus lehet a jövőben, akkor kérem, legalább angolra fordítsák le, hogy meg tudják íteni, mert az, ami nálunk aztán megjelenik, az egy olyan fordítás, amiről nem tudjuk, hogy hiteles vagy sem és éppen ezért sokszor tévedések, félreértelmezések is lehetségesek. Nem azt mondom, hogy most ez így van, de lehetséges. Tehát nekem nagyon ö, ö, fontos lenne, vagy én nagyon örülnék, hogyha Magyarországról is olvashatnék ezen az oldalon. Talán magyar ismeretekkel rendelkező ö, kollégát esetleg a magyar újságokra cikkekre is ráereszthetnének, hogy ne csak ilyen, ilyen téves információk járjanak körbe. Hát most Magyarországot említettem, de hát még említetnék más országokat, is talán egy kicsit, tehát még növekedhetnének, még sokszínűbbé tehetnék nyelvileg ezt a holnapot. Engem ez érdekelne, de hát nyilván nekem vannak más forrásaim és de nagyon érdekelne például a Balkán is. Magyarország még fontosabb lenne. Kinek van még kérdése? Senki sem kér szót akkor annak adom a szót, aki, aki nem beszéltett eddig. Ön, a fekete hajó úr, önt félbeszakítottam, de úgy gondolom ön is nagyon jól tájékozott, és választott a keresekre. Köszönöm szépen. Röviden fogok szólni akkor, és a többi kollégámnak fogom a végén megadni a szót, ami Skandináviát illeti, olyan projekt vagyunk, amelyet négy éve kezdtünk. Az Európai Bizottság támogat minket, és természetesen az a tervünk, hogy a hálózatunkat bővítsük annak érdekében, hogy olyan országokat is bevegyünk, amelyek az aktualitás szempontjából egyre fontosabbá válnak. Tehát ez a célunk, hogy növekedjünk, de mindenképpen ez attól függ, hogy a bizottság hogyan támogat minket. Ami a fényképeket, videókat, képeket illeti, ezzel kapcsolatban szeretném azt a választ adni, hogy természetesen ez kommunikáció szempontjából nagyon fontos kérdés, főként a fiatalabb közönség tekintetében ezeket a tevékenységeinket szeretnénk bővíteni, de nyilvánvalóan sokkal drágább, ez tényes való, hogyha összehasonlítjuk azt például a cikkek lefordításával. Nagyon fontosnak és érdekesnek tartom azt a javaslatot, amely az európai parlamenti választásokra vonatkozik 2014-es évben. Olyan fórum a Press Europe, amely nyilván az arra biztathatná a jelölteket, hogy jobban legyenek jelen Európában, és ne csak a saját fővárosaikban nagyon jelentős háttérrel rendelkezünk az európai választásokra vonatkozóan. Mi arra törekszünk egyébként, hogy a vitát támogassuk, ütköztessük az eltérő véleményeket. Annak érdekében, hogy az az apátia és szkepticizmus, amelyet nagyon sok európai körében tapasztalhatunk, jobban részt vegyen a vitában, eszmecserét folytasson, és megpróbáljuk így módon egy kicsit megfordítani ezt a tendenciát. Tehát egy páneurópai hálózatot próbálunk kiépíteni, jól lehet ebből még hiányoznak országok. Ez a hálózat lehetővé teszi a vélemények ütköztetését, talán olyan területeken is, ahol, amelyek nem rendelkeznek akkora politikai súlyjal, de most alapvető fontosságúak, mint például Görögország vagy Ciprus az aktualitások szempontjából nagyon fontosak. Ezért fontosnak tartom, hogy ezeket az országokat szembeállítsuk azzal, hogy más országokról mit gondolnak. Most pedig akkor Eriknek adnom meg a szót. Is, a szót pedig a Morris úrnak adom meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is válaszolni arra a kérdésre, hogy mondjuk Magyarországot hogy tudnánk bevonni ebbe a hálózatba. Igazából az a tíz nyelv, amit elmondtam, az az a tíz nyelv, ami a célnyelve a honlapunknak, tehát amin el lehet olvasni az információt. Más országokból, mondjuk Magyarországról is vannak cikkeink. A tíz nyelv, amit felsoroltam, ezen lehet elolvasni a cikkeket. Törökországból, Macedóniából is vannak egyébként cikkeink. A múlt héten a népszabadságból és a népszavából vettünk át cikkeket az alkotmány módosításával kapcsolatban, illetve a Magyar Nemzettől is, amely egy kormánypárti újság. Tehát igenis vannak olyan cikkeink, amelyek az alaptörvény módosításról szólnak, Magyarországról szólnak, és ezeket el lehet olvasni a már említett tíz nyelven. Ráadásul egyfajta európai tallózót is elkészítettünk, tehát megnéztük Magyarországról a különböző oldalakon álló újságokat, illetve hogy Franciaország, Németország, és ha jól emlékszem, Olaszország hogyan reagált a magyar eseményekre. Hát, ami Skandináviát illeti, úgy gondoltuk, hogy a skandinávok egyébként elég jól beszélnek idegen nyelveket, úgyhogy amikor négy évvel ezelőtt elindítottuk az, a presszeropot, akkor megnéztük, hogy melyek a leginkább beszélt nyelvek Európában. Úgy gondoltuk, hogy a cseh, a román, a lengyel fontos, mert ezek akkor még új tagállamnak számítottak, és ezek elég nagy országok, legalábbis Lengyelország és Románia, és úgy gondoltuk, hogy a skandinávok sokkal jobban beszélnek angolul, mint mondjuk a lengyelek vagy a románok, tehát a skandinávok így is jobban hozzáférnek az információhoz. Tehát úgy gondoltuk, hogy a lengyeleknek tényleg kell a lengyel, a románoknak kell a román, míg a skandinávok angolul is el tudják olvasni ezeket a cikkeket és úgy gondoltuk, hogy azokat az országokat kell kiválasztanunk, amelyekben kevesebben beszélnek angolul, ezért hagytuk ki Skandináviát. Ami a Presserop image imidzsét illeti, ugye megvan a saját kapacitásunk arra, hogy az Európai Unió valamennyi nyelvén a sajtófigyelést elvégezzük, még azokon a nyelveken is, amelyekre nem fordítunk. Tehát sajtófigyelő munka az megvan minden nyelvről, természetesen a webes lehetőségeket felhasználva, és néhány hét alatt feldolgozzuk az információkat, és vitákat is le tudunk folytatni. Lesznek videokonferencia jellegű vitáink is, amelyeket lehet követni, riportokat is készítünk. Hát természetesen az alapelv az mindig az, hogy ebben a hogy ezen a tíz nyelven hozzá lehessen férni ezekhez a videókhoz, videokonferenciákhoz is, ugyanolyan minőségű fordítással, mint az írott cikkeknél. Köszönöm szépen, van még kérdés? Boris úr, parancsoljon. Dziękuję bardzo. E, państwa prezentacja też w dużej części nawiązuje do naszego poprzedniego. Köszönöm szépen. Az iménti prezentációban egy kicsit kitértünk a nyelvek előmozdítására is, a kommunikációra is, ami ugye az előző témánk volt, ez különösen fontos ebben a szakbizottságban. Nagyon örülök annak, hogy um, ilyen sok információt megtudtunk a presszoroptól, mert ez tényleg olyan fórum, ahol nagyon sok információ, nagyon sok nyelven hozzáférhető, ráadásul pártatlan módon tálalva. Az igaz, hogy a tagállamokba eljutott információ mindig egy kicsit a tagállami szemüvegen keresztül érkezik a polgárokhoz, és itt most végre van egy olyan független platform, ahol ütköztetni lehet a különböző véleményeket. Én egyébként olvasom a lengyel verziót. Lengyelország, azt hiszem, hogy jó példa arra, hogy a nemzeti médiák hogyan tálalják az egyéb tagországok eseményeit. Tehát Lengyelországban a lengyel média eléggé korlátozottan foglalkozik azzal, hogy mi történik Európában, vagy mi történik az Európai Parlamentben. Hát mondjuk a csúcsokról, az európai csúcsokról kapnak némi tájékoztatást a lengyelek, de másról nem nagyon tehát eléggé korlátozott szintű információ jut el a hagyományos lengyel médiában a lengyelekhez. A lengyel újságok, a lengyel tévé inkább azokra az információkra koncentrál, amelyek belpolitikai kérdések, ezért nagyon örülünk a presszorok kiváló munkájának. meg kell találnunk annak lehetőségét, hogy az olaszokat, görögöket, lengyeleket arra ösztönözzük, hogy tényleg érdeklődjenek a világ iránt, Európa iránt, és hogy tudjanak arról, hogy létezik például a Pressorop, ahol anyanyelvükön hozzáférhetnek számos információhoz. Tehát jó lenne, hogyha a Europe egyfajta kötelező lépcső lenne mindenki számára, aki európai ügyekben tájékozott kíván lenni. Úgyhogy reklámozni kell, igenis reklámozni kell a Presseropot a helyi, regionális és nemzeti médiákban. A kérdésem egyébként az lenne, hogy hogyan reklámozza magát a tagállamok irányába Europe. Kívánja valaki válaszol. Igen, válaszol. Igen, válaszolok, méghozzá lengyelül. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm szépen a kérdést Boris úrnak. Köszönjük szépen a sok dicsérő, kedves szót a Presserop irányába. Tudjuk, hogy a Presserop tényleg nagyon egyedi kezdeményezés, és egyelőre remek eredményekkel működik nyilván a presszorok mögött azért nagyon komoly szakértelem áll. A hagyományos médiákból dolgozunk, tehát a nyomtatott sajtó a kiinduló pontunk. És így próbáljuk a megfelelő információt eljutatni az európai polgárokhoz, az egyszerű utca emberéhez, az európai adófizetőhöz. megpróbáljuk a lehető legtöbb nyelven hozzáférhetővé tenni ezt az információt, és jó lenne, hogyha ki tudnánk terjeszteni a tevékenységünket a csatlakozni vágyó országokra, tagjelölt országokra is. Nagyon sok új elem van, nagyon sok új tevékenységet szeretnénk elindítani, de hát ugye ezekhez mind költségek is járulnak. Elhangzott az imént, hogy az általunk befogadott információ 90%-a tehát az általunk befogadott információ 90%-a vizuális információt, tehát ezeket képek formájában, smartphone-on, egy számítógép képernyőjén keresztül dolgozzuk fel. A Pressorop ebben a tekintetben is végül is új és hozzáadott értékkel bírhat, hogy megtanítja a fiatalokat arra, mert nagyon sok fiatal felhasználónk van, hogy a képi információn túl ezeket az írott információkat is feldolgozzák és kedveljék. A nemzeti médiákon túl pedig a helyi médiákkal is megpróbálunk kapcsolatot tartani. Köszönöm. Komisszioni... Köszönöm szépen. Úgy gondolom a bizottság részéről nincs itt senki. Van itt valaki? van, hogy megkérdezem. A bizottság részéről, aki szeretne hozzászólni? Nem, senki. Rendben. Ha nem akarnak, akkor remélem, hogy finanszírozzák majd ezt az oldalt. Így most úgy tűnik, hogy szinte mindenki kapott, szóval bár eredetek csak ketten kaptak engedélyt erre. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Örülök, hogy itt kibontakozhattak. Úgy gondolom, hogy voltak olyanok, akik nem ismerték még ezt, akik viszont itt voltak és megismerették, ezt továbbadhatják és népszerűsíthet. Én nagyon szeretem ezt a, az applikációt, amely keresztül elolvashatok olyasmit, és amit egyébként nem olvastam volna el. Ezzel bővül a látóköröm, ehhez nem vagyunk soha túl öregek, most pedig lezárom az ülés, koordinátorok ülése következik, tehát aki nem koordinátor, kérem hagyja el a termet. Köszönöm.